Euh, euh, Kedves kollégák, úgy látom, nagyon számos létszámban vannak jelen ezen hajnali találkozókon a szakbizottsági ülésen. Nos, az első napirendi pontként egyből javaslom, hogy hagyjuk jóvá a napirendünket módosítás nélkül. Ami pedig a kettes napirendi pontot illeti, szeretném tájékoztatni önöket néhány témában. Mindenek előtt emlékeztetnék arra, hogy a mai délután során három óra időpontjától kezdődik az elnökök konferenciája, amely nyitott lesz minden európai parlamenti képviselő számára. Van Römpöly elnök úrnak a jelenlétében zajlik majd ez az ülésünk, aki beszámol az európai tanácsi ülésről, amelyre múlt hét második felében került sor. Kivételes módon felhatalmazást kaptak az Európai Parlament szakbizottsági ennek ellenére, hogy három órakor tartsák meg az ülésüket a kettő párhuzamoságával. Így módon mi erre sort is kerítünk, és meghallgatása kerül ezúttal sor együttesen az Agri szakbizottsággal, mint hogy a meghallgatás keretében megvizsgáljuk a fiataloknak a munkanélküliségét. A mezőgazdaság világában el, és külön köszönöm Thomas Mann alelnökünknek, hogy ő fogja elnökölni ezt a meghallgatást. A következő információm, a második, lehetővé teszi azt, hogy Amanda Kamasu Yu hosszú-hosszú évek után amely a bizalom jegyében és a szakmaiság jegyében zajlott a szakbizottságban. Nos, ő a az Ample szakbizottságnak a titkárságán dolgozott nemzeti szakértőként. Nagyon sajnáljuk a távozását, de ugyanakkor, amennyiben mindenki egyetért ezzel, fél egykor kifejezzük a szeretetünket és a ö, jövőbeni hiányulásunkat, majd itt egy pohárnak a társaságában a bejáratnál. És ezen kívül Pető Zoltán őt hagy üdvözöljem, aki március 1 itt van a titkárságunkon. Egészen biztos vagyok abban, hogy a szakbizottságunkban meg fogja találni az alkalmat, hogy a különböző tárgyalási talentumat és ö, a humán kapcsolatok szerzett, terén szerzett kiváló tapasztalatot megossza velünk a szakbizottságunkban. Együttműködnek kollégákkal, kolléganőnkkel. Nos, a hármas pont keretében jelzem azt, hogy a költségvetési témában, a Költségvetés Bizottságban együttműködve monitoringot zárunk a fiataloknak a munkadélkülséggel. Március 26-án kerül erre sor, majd 12-től 16 óráig az SPH3-as teremben, és a bizottságunknak valamennyi tagját meghívjuk erre figyelembe véve azt, hogy a Költségvetési Szakbizottság határozta meg a napirendet, remélem azt, hogy mind azok a képviselők, akik közvetlenül foglalkoznak e témával, jelen is lesznek a fiataloknak a munkanélküliségét körüljárandó, ott lesznek ők. Sajnos én nem tehetem ezt meg, mert akkor éppen Párizsban kell tar- tar- tartózkodnom, de mindenképpen számítok az önök jelenlétére. A negyedik közleményem pedig a következő. Ez egy új téma gyakorlatilag, és ezt a típusú közlést mindenképpen beépítem, jelen, be fogom venni rendszeresen, nevezetesen ezáltal kívánok majd utalni arra, hogy milyen költségekkel jár a tolmácsolási szolgálatnak az igénybevétele. A tolmácsolásnak a fel nem használása, miközben igényelték, vagy túlságosan kölcs, késődelmesen mondják le, ez költségekkel jár Brüsszelben, 880 eurós költséget jelent ez brüsszeli ülések esetében, természetesen más esetben ez még költségesebb is lehet. Na most a jelent jelentéstevők, a fik, az árnyék jelentéstevőknek a jelenlétében, tehát a szűkebb találkozóknak a keretében fel vagyunk hívva arra, hogy csak szűkebb tolmácsolási szolgáltatást vegyünk igénybe, és mindenki köteles azonnali módon értesíteni a titkárságot, amikor nem szándékozik jelen lenni, vagy pedig lemondják az ülést. Az átláthatóságnak a céljából jelzem azt, hogy amennyiben túlságosan későn mondják le, vagy pedig nem is veszik igénybe a ö, tolmácsolást, akkor minden egyes ülésnek az elején jelzem azt, hogy ez milyen következményekkel jár elő. Például március 4-től 8-áig nem is lett igénybe véve ö, a tolmácsolás az egyik ülésen. Na most ott van ö, ugye az a téma, amely a munkavállalatnak a kihelyezéséről szólt. A lengyelt nyelvet mondták le, mert hogy maga az ülés is lemondatott. Pontosabban, pontosabban ugye arról volt szó, hogy a lengyel nyelvet igényelték, de mégse alkalmazták, mert hogy magát az egész ülést is ö, lemondták. 880 euróba került ezt. Aztán Andor biztos úrral való találkozása ö, a ö, magyar, francia ö, és angol nyelv és német nyelv volt felsorolva, ezt az ülést pedig elhalasztották, és tolmácsolás nélkül zajlott, ez is 880 eurót jelentett, de megszorozva hárommal, illetve négyel, ezt így kell számítani. Aztán ott a trilógus, a lobogó szerinti államoknak az ülése, egyesek igényelték a francia nyelvű tolmácsolást, jó lett, hát nem jöttek el, tehát nem került felhasználásra a francia nyelv, nem kellett abból tolmácsolás, ez is 880 euróra lett kiszám, kiszámlázva. Na most nagyon rokonszerves próbálok maradni, adni, akkor, amikor nem nevezem meg a képviselőket, akik ezekben a dolgokban, lemondásokban érintettek voltak, de a jövőben viszont meg fogom ezt tenni. Épp éppen ezért ez nagyon fontos. Itt viszont most ö, tolmácsolás van, és az internetre is kimennek a dolgok, úgyhogy ezt kérem vegyék figyelembe. Ha nincs egyéb észrevétel ezekkel a közleményekkel kapcsolatosan, lépjünk át a hármas, most már napirendi pontra. Ennek keretében a kollégánk Ungureanu jelentését vizsgáljuk meg, amelyel kapcsolatosan módosítások születtek, az éves jelentés versenypolitikáról szól ez a jelentés, 23 módosító született az Ekon szakbizottságnak a számára, ők a címzettek, ahol az illetékes előadó Antolin Sánchez Presedo. Tisztelt előadó, ön a szó. Köszönöm szépen, 23 módosítót kaptam, amint látják, mindenkinek köszönetet mondok, aki a módosítóit benyújtotta. A kompromisszumos módosítókat nem volt könnyű úgymond összeállítani, de végül is három kompromisszumos módosítót, az ötös, hatos, valamint a 15-ös módosítóról ezt a néppárt támogatja, 4-es és 7-es módosítókról elmondanám azt, hogy valóban a bizottságnak külön fejezetben kellene kezelnie a versenypolitika minden aspektusait. Nem tudjuk a 13-as módosítót támogatni, de a 14-est igen arra is utalnom kell, hogy visszabontam saját 12-es módosítomat és 17-est is. Dióhéjban tehát a verseny ö, ö, politikáról szóló véleményemnek ilyen módosítója is születtek. Jutta Steinrück asszony. Köszönöm szépen. A kollégám nevében, Ludvig kollégám nevében szeretnék szólni, sajnos ma nincs itt. Üdvözöljük a kompromisszumokat, és köszönjük a hasznos együttműködést. A téma felelőssével van-e más valaki, aki szót kíván még kérni? Runz asszony a bizottság részéről. Köszönöm szépen én is, elnök asszony. Szép jó reggelt kívánok, és örülök, hogy az éves versenypolitikai jelentésünk témájában itt lehetek. Néhány megjegyzéssel kezdeném az EU tagállamai a közös fenntartható és inkluzív növekedés mellett tették le voksukat a 2020-as stratégia szintján, és szeretnénk, hogy az európai 2020-as célokat el lehessen élni, így lehet a produktivitást, valamint az adófizetők pénzének gazdaságos sáfárkodását megoldani. Pro verseny szellemben kívánunk megfelelő keretek között dolgozni, hogy a kormányok eh, egyre csökkenő forrásaikat a leghatékonyabban eh, használhassák föl, a kulcsfontosságú területeken eszközök képesek segíteni a gazdasági kihívások való megfelelésre. A bizottság bejelentette tavaly, hogy az állami támogatások ellenőrzését megkívánja reformálni, amelyek megfelelő célirányosan és beazonosított piaci résztvevők kutatás és úgynevezett jó segítségnyújtás, támogatás mellett valósulhatnak meg. Így kívánjuk a jelentés tervezetben is a módosítókat megközelíteni. Mindenképpen a kis és középvállalatokat kívánjuk támogatni, és ezt úgy akarjuk megvalósítani, hogy javítsuk a támogatást, az állami támogatásokat, amelyek a 2020-as célokat szolgálják. Tudjuk, hogy vannak olyan intézkedések, amelyek a hatályon kívül esnek, és azt kell megvizsgálnunk, hogy ezen intézkedéseket el lehet-e fogadni. Lehet, hogy olyan kompatibilis állami támogatási szabályokról is szólhatunk, amelyek azon intézkedéseket célozzák, ahol a, a kereslet kínálat megfelelés tetését keressük. Vannak olyan blokk rendelkezések, amelyek már szerepeltetik magukat, az állami támogatásokat is. A nyolcas módosító HI a csomag teljes, a 14-es cikkel kapcsolatban pedig a szerződéssel kapcsolatban a bizottság elfogadott 2011 végén egy olyan közleményt, amely a minőségi keretről szól az általános érdekű szolgáltatások alkalmazásában. A csomag a tagállamoknak adja meg a lehetőséget arra, hogy meghatározzák e kérdéskört, a szociális megfontolásokból lehetnek eltérések, módosítások, attól aztán az összegek kérdésében is látjuk, hogy vannak itt utalások, szükséges az, hogy szociális igények merüljenek föl, például szociális lakhatási igényekre gondolok, ahol a hátrányos helyzetű lakók más piaci megoldások mellett nem lennének képesek például lakhatáshoz jutni. Így az államok bizonyos szociális lakás problémákat képesek megoldani. Problémák esetén a bizottság mindig ott van arra, hogy a módosításról tárgyaljon, megoldja azokat vagy sem privatizáció, a bizottság a vállalatok tulajdonlásával kapcsolatban megfogalmazta véleményét, ami az állami támogatási szabályokat illeti, a bizottságokat be kell vonni már a kezdeti stádiumban. A 19, 18 és 20-as kérdésben az állami támogatások kérdése, például a az alacsony széndiokszid kibocsátású megoldásoknál, például a blokk eltérések kérdésére gondolok itt mm, környezetvédelmi megfontolásokból. Ilyenkor nincs szükség eltérésekről, ugyanis a tagállamoknak lehetőségük van állami támogatást nyújtani, ezt a bizottság lehetővé teszi. Aztán a kutatásfejlesztési beruházások támogatása már jelenleg is jelentős, ami a blokk eltérés vonatkozó eltérést illeti, Ebben az aspektusban sem kell külön eltérésről beszélni, a 22-es módosítóval fejezném be. Ott vizsgálnám meg azt az esetleges verseny szabály sértést, ahol egy vállalat például megtagadja azt, hogy egy bezárása ítélt üzemet eladjon tehát bezárás ahelyett, hogy értékesítése történik-e az üzemnek. Na most a kérdés az, hogy ilyenkor a versenytörvényt sérti-e az illetékes vállalat. Hogyha a vállalat úgy dönt, hogy bezár egy üzemet, egy gyárat, és megszületett már a vállalaton belül egy ö, egyezmény arról, hogy esetleg másként kellene eljárni, akkor ez egy súlyos sértés. Ha viszont ilyen egyezmény megállapodás a résztvevők részéről nem történt meg, akkor ö, a jelenlegi versenytörvény szerint a visszaélés történik, amennyiben az üzem bezárása a termékek előállítását korlátozza, ha csak nincs egy megfelelő stratégia. Lehet, hogy ez nem így történik a gyakorlatban, de megtörténhet mégis, hogyha létezik egy olyan nem kielégített igény, amikor egy másik vállalat piacra való bejutását sértjük. Filip Benyó. Yeah. Oh, thank you. Just, uh, my apologies for being... Köszönöm elnézést, hogy egy kicsit késtem ma reggel egy reggeli értekezletre, eszmecserére került ugyanis sor, munkareggelire. Köszönöm az előadónak, de nem tudom ö, őt a jó együttműködésért is üdvözölni, mert csak múlt héten kaptam meg a dossziét, és hát ez elég későn történt meg, de azért a módosítókon sikerült végigrágnunk magunkat, vannak pozitív módosítók, és ahogy említettem ezt, már vannak problémások is, ezek pedig a tagá, az állami támogatási szabályokról szólnak. A hármas módosító ugyan a szociális felelősségvállalását a vállalatoknak támogatom, de önkéntes módon, specifikus célokkal. És valahol itt a legjobb gyakorlatokat kell bátorítani, de önmagában azt gondolom, hogy a versenyképeseket nem fogja ösztönözni különböző más módosítókról eh, a definíciók kérdésében STIs és egyéb definícióknál, hát ott meg kell hagyni a tagállamoknak eh, azt a belátási szabad kezet, amelyen keresztül arról eh, szólhatnak, hogy vajon az állami támogatások szabályait megsértették-e, vagy sem? Igen, kényes ez a kérdés, elővigyázatosnak kell lennünk. És hát az biztos, hogy az állami támogatási szabályokat nagyon körültekintően kell meghatároznunk, hiszen a piac jó működése függ ezen szabályoktól nem szabad, hogy a tagállamok protekcionista módon lépjenek föl, ha az nem szükséges. Meg kell vizsgálni mindezt annak érdekében, hogy a szavazó listánk kiegyensúlyozott módon kerüljön kialakításra. Van-e további hozzászólás? Thomas Mánia szó. Ich wollte auch dem Berichterstatter äh, sehr danken anhand der Először is köszöntet szeretnénk mondani a jelentéstevőnek, mert sikerült csökkenteni neki a előterjesztett módosítóknak a számát, ami azt jelzi, hogy nagyon jó jelentéssel állt elő, nem sokat kellett azon javítani. A hármas cikkkel kapcsolatosan mit is tudok mondani? Nos azt, hogy mindenképpen fontosnak tartjuk azt, hogy megjelenjen a vállalkozásoknak a szociális felelősség vállalása. Ez kötelező lehet, vagy opcionális. Egy olyan vállalásról van szó, amelyet a vállalatok magukénak tudnak, és általában ezt önkéntesen teszik. Úgyhogy véleményem szerint nincs szükség arra, hogy ezt kogens, kötelező módon vezessük be, de mindenképpen nagyon fontos volt erre is kitérni, ez szerettem volna a hármas módosítóval kapcsolatosan felvetni, ami pedig a 22-est illeti az elnökségét. Nos, ezzel kapcsolatosan némi gondunk van, ugyanis ez a módosító a vállalkozás eladási kötelezettségéről szól. Most minden esetben meg kell vizsgálni azt, hogy valóban egy ilyenfajta törekvés nem sérti-e a versenytörvényeket, a versenyszabályokat. Tehát e tekintetben kicsit másként közelítjük meg a kérdést, mint Beres asszony. Máskülönben az Európai Bizottság nagyon világosan meghatározta azt az irányvonalat, amelyet évában követni kell. Mert hogy tény és való, hogy korábban habozásokat észlelhettünk, sőt némi feszültséget is, tehát meg kell vizsgálni minden esetben azt, hogy milyen jogi keretek között létezik és működik a vállalkozás, valóban nem történik el versenyszabály sértés, mint ahogy ez különben el is hangzott, de feltételezem, hogy sikerül majd kialakítani egy megállapodást, egy egyetértést a frakciónkban, a e témában, illetve a bizottságunkban. Elnök, köszönöm szépen, van-e további észrevétel? Talán reagálva arra, amit Thomas Mann úr mondott az imént, a kompromisszumos módosítókkal, módosítókkal kapcsolatosan hasznos lehet az, hogy az egyéb témáknál is vedessük azt, hogy hogyan fognak eljárni, hogyan fog eljárni a jelentéstevő, akkor, amikor nem alakul ki kompromisszumos módosító, hogy jelentéstevő öné a szó. Uh, Én már utaltam erre, elnök asszony, a többi módosítomban, Mit mondhatok most? Azt, hogy figyelembe vettem a megfigyeléseit és megjegyzéseit a kollégáknak, teljesen egyetértek Man úrral a 22-es módosító kapcsán valóban kulcsfontosságú kérdést vett föl, és való igaz, hogy komoly vita folyt az előző értekezletünk során, és a kérdésről ennyit szerettem volna talán csak elmondani. Très bien. Et donc nous voterons... Nagyszerű. Akkor jelzem, hogy erről a véleményről a holnapi napon fogunk szavazni, azaz marosan, azért, hogy az, illetve nem is, még a mai napon azért, hogy az ECON ö, figyelembe vehesse majd a véleményünket a témában, és következzék most a négyes napi rendi pontunk, ennek keretében pedig megadom a szót Sogol Csaba kollégáknak azért, hogy felvezesse azt az öt kompromisszumos módosítót, amelyet beterjesztettek a kollégák, illetve azon módosítók alapján, amelyet beterjesztettek a kollégák, és a témánk pedig a nők EU-n belügyi oktatási és foglalkoztatási mobilitása, véleményalkotásról van szó, amelyet a Licia Runzuli jelentéséhez készítünk, aki a FAM, a nő szakbizottságban készít ugyanebben a témában. Még mielőtt erre az ismertetésre sort kerítenénk, hagy üdvözöljem azt a delegációt, amely az UNCE civil századalmi szervezetről ö, adhat nekünk képet, spanyol civil szervezetről van szó, a fogyatékossággal élő személyeknek a felkarolásával foglalkozik többek között, a gyengén látó és vakoknak a témájával foglalkozik ez a civil szervezet. Üdvözlöm a delegációt a szakbizottságunk ülésén. A négyes pontról van tehát szó, és megadom ennek keretében egyből Sógol Csaba úrnak a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megköszönni a munkámhoz nyújtott segítséget, mind a 42 módosítót, és a belőlük kialakított öt kompromisszumos megoldást. Ezek alapján úgy látom, hogy teljesebbé tehetjük a vélemény tervezett szövegét. Együttesen szakterületünk csak nem minden érzékeny kérdését sikerült beépíteni a dokumentumba, szegénység problémájának kezelése, az egészségügyi ellátás javítása, nemek közötti bérszakadék problematikája, munkaköri szegregáció visszaszorítása, mobilitás, az ágazati nemi szegregáció, a fogyatékossággal élő nők helyzete, a szociális biztonság jogosultságának hordozhatósága, a nők munkaerőpiaci beilleszkedése, stb. kérdésekben a FEM szakbizottsággal való szoros együttműködésünk is gyümölcsözőnek bizonyult. Mondhatni eh, sikeres szinkronban dolgoztunk, melynek eredményeképpen egy proaktív jellegű, pozitív hozzáállású dokumentumról szavazhatunk. Ennyi. Köszönöm. Eh, Madame Blinkevicsüti. Blinkevicsüti asszonynak adom meg a szót. Inke. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek, az árnyék jelentéstevőknek a többi frakcióból. Köszönöm, hogy sikerült kompromisszumos módosítókban megállapodni, mert eh, én úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy biztosítsuk a nők munkaerőpiacra való bevonását. Ez alapvető feltétel az élet hosszig tartó tanuláshoz és más lehetőségekhez az életben. Ezen kívül nagyon fontos az, hogy igazságos munkafeltételeket teremtsünk. Ez a kulturális szociális életbe való bevonásnak alapvető alapvető feltétele. Így kaphatnak a nők szakmai képzést, továbbképzést. Ezen kívül a szegénység ellen fel kell vennünk a harcot a nők minden egyes generációjában. Ezen kívül meg kell oldanunk az alacsonyabb női jog nyugdíjak problémáját is. Hogy tájékoztassam önöket arról, hogy szóbeli módosítókat fogok benyújtani. A migrant women helyett a Women Moving Abroad, a külföldre költöző nők kifejezés szeretném betűzni. Ez a FEM szakbizottság jelentésének megfelelően történő változtatás. Ezen kívül bizonyos lábjegyzetek törlését szeretném kérni, amelyek már szükségtelenné váltak. És én nagyon remélem azt, hogy holnap sikerül megegyeznünk, és megszavazhatjuk a kompromisszumos módosítókat. Köszönöm. Madame Mouvir asszony. Uh, thank you, President. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos. Nos, nem fogom megismételni, amit az előttem szóló mondott, mert uh, én is pontosan ugyan azt gondolom. Először hagyd mondjak köszönetet a jelentéstevőnek, nagyon jó volt az együttműködés. Egyébként ezt mutatja az öt kompromisszumos módosító is, mi támogatjuk ezeket. Van azonban néhány módosító, amelyet nem tudunk támogatni. Először is a hetes módosító. Nem értem az álláspontját annak, aki benyújtotta ezt a módosítót, hiszen mi rugalmas munkaerőpiacot szeretnénk. Ezen kívül a 36-os módosítót sem tudjuk támogatni, és e, ezeknek a tartalmát nem fedik le a kompromisszumosak sem. A 36-os módosítót illetően alapvetően rendben van a módosító, de a 36-os a családok újraegyesítéséről beszél. Azonban van már egy irányelvünk, amely pontosan erre vonatkozik, és ez egy olyan kérdés, amelyel a LIBE szakbizottságnak kellene foglalkoznia. Szerintünk nincs értelme annak, hogy megduplázzuk a munkát, és újra ugyanazt ismételgessük, ez nem javítja a dokumentum minőségét. Hogy a szövegezés is javuljon, ezért a frakciónk támogatja a szocialistáknak a kompromisszumos módosítóját, de a 22-es módosítót illetően szerintünk az eredeti módosító az jobb volt. Ugyanakkor azt gondoljuk, hogy nem szabadna az állásfoglalásnak a tartalmat eltorzítani, amit a többéves pénzügyi keretről hoztunk. Köszönöm. Van-e további hozzászólás? Nincs. Akkor Sogor úrnak adom meg a szót a bizottság szekében szót kérni. Köszönöm szépen, hát ha beszélünk, és hogyha igénylik, még délután futhatunk egy kör, de már letárgyaltuk ezeket, úgyhogy semmi egyebet nem szeretnék hozzáfűzni. Köszönöm. Nous en avons fini avec ce point. Sur... Akkor ezt a pontot áttekinthetjük. a holnapi napon pedig holnap, a holnapi napon pedig szavazunk erről, a fennbizottságban pedig 12-én kerül ugyanerre sor. Következik most az ötös napi rendi pontunk. Ennek keretében megadom a szót Antea McIntyrnek azért, hogy McIntyre azt, hogy prezentálja a megegyezéses módosításokat. 12 módosító futott be a véleményével kapcsolatosan. Egy olyan véleményről van szó, amelyet társult szakbizottságként vizsgálunk meg az ANVI szakbizottsággal együtt az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírásokról van szó. Jelentéstevő asszony, önnyi a szó. Tévedtem, 40 módosítót terjesztettek be, a a véleményvel kapcsolatosan. Ön 12-t terjesztett elő, és ezek alapján született. Utána egy módosító indítvány, úgyhogy kérem prezentálja ezt. Um, Köszönöm szépen, elnök asszony, teljesen igaza van. Igazából két kompromisszumos módosítónk van már, majd mindjárt elmagyarázom, hogy miért. Ahogy ezt ön is mondta, ez a bizottságnak a jelentése alapvetően, amely különböző irányelveket foglal össze az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szemben. Én támogatom a bizottságnak a javaslatát. Ez egy olyan jelentés, ahol az ENVI szakbizottsággal együtt vagyunk illetékesek. Az történt azonban, hogy a módosító indítványok mind-mind külön cikkekhez érkeztek, ezért nagyon nehéz volt kompromisszumba összefésülni ezeket. Először azonban hagyj mondja köszönetet a kollégáknak és az árnyék jelentéstevőknek. Köszönöm az együttműködést. Szerintem már majdnem elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor előreléphetünk. Van néhány módosító, amit nem tudtunk elfogadni. Azért, mert a jelentés olyan részére vonatkoznak, amelyben nem vagyunk illetékesek. Ezek a 15-ös, 18-as, 46-os és 51-es módosítók. Igazából két olyan terület van, amely ellentmondásos. Az egyik a gyakori légiutasok kérdése. Először bele akartuk őket venni a javaslatba, de a bizottság nem támogatta ezt a javaslatunkat, és én sem tudom támogatni azt, és nagyon agadt engem például, hogy ebben az esetben például a parlament minden képviselője, hát akkor vissza kellene szorítsa a repülő útjait, és nem vett részt minden ülésen, lehet, hogy ez nem mindenkit aggaszt. Nos, lesz néhány részenkénti szavazás annak érdekében, hogy aki a frequent flyerekre, a gyakori légi utasokra vonatkozó szöveget támogatni akarja, akkor ott hozzájárulhasson. Ez majd holnap lesz. Azt is tudom, hogy a szocialisták szóbelit szeretnének, mert ők is szeretnék a gyakori uta, utasokat bevenni. Én ugyan támogatom, nem nem támogatom alapvetően, de nem is ellenzem azt, hogy ők benyújtsák, mert azért kompromisszumkész vagyok. A másik terület, a határértékekre vonatkozik, ez is nagyon vitás volt, a kitettség határértékei. Nagyon fontos, hogy a sugárterhelési határértékeket a tudományos tények alapján állapítsuk meg, és ezek alapján én visszavontam a saját módosítóimat a terhelési határértékeket illetően. Most akkor maradt néhány módosító, melyet Őri Csaba nyújtott be. Az egyiket nagyon szívesen támogatom, mert látom, hogy van tudományos alapja, de a 23-as, 24-es és 38-as módosítókat illetően én nem találtam tudományos alapot erre. Ha őri úr ön szeretne valami érvelést elmondani ezzel kapcsolatban, vagy a bizottság, akkor szívesen meghallgatom. De én több szakértővel is beszéltem, és mind azt mondták, hogy ha ezeket a határértékeket csökkentenénk, azok mind alámennének a nemzetközi értékeknek és a Nemzetközi Sukárvédelmi Bizottság ajánlásainak is. Két kompromisszumos módosító érkezett, Benyem úr javaslatta az egyik, azt hiszem, hogy mindenki támogatja, és nem ellentmondásos, de ezen kívül létrehoztunk egy második kompromisszumosat is. Ez pedig őri úr módosítója alapján készült, és az a tartalma, hogyha egy munkavállaló orvosi vizsgálaton vesz részt, akkor az ne a saját költségére történjen, és munkaidőben történhessen. Ez egy nagyon észszerű javaslat, csak rossz helyre került, ezért aztán kompromisszumosba vettük bele, így a 30 négyesből esből a 44-es cikk bemozdítja át ezzel ezt a javaslatot. Ezt az árnyék előadók állapították meg egymás közt, úgyhogy elnök asszony, én nagyon boldog vagyok ezzel a szöveggel így, ahogy van, de ha valaki szeretne kommenteket beadni, akkor lehet. Köszönöm. Jó, jut aztán úr, és jut aztán Köszönöm szépen, és nagyon köszönöm a raportőrnek. Nagyon jól együttműködött, nagyon jó árnyékelői üléseink voltak. A lényeget illetően egyetértünk, de ahogy rámutatott, a gyakori légiutasok esetében nem értünk egyet. Szerintem az jó lenne, hogyha részenkénti szavazás lenne, és ezt mondta is az előadó. Én természetesen támogatom ezt az elképzelést. És majd meglátjuk, hogy mi lesz a szavazás eredménye. Hálás vagyok a kollégáknak, hogy a 29-es módosítót illetően, az engedélyeztetést illetően kompromisszumkészek voltak. Ez igazából arra vonatkozott, hogy ne kelljen duplikálni az erőfeszítéseket, ne kelljen engedélyeztetni többször ugyanazt a dolgot, és naponta több százszor kelljen engedélyeztetést kérni, ehelyett legyen egy általános engedély kompromisszumot kellett ebből létrehoznunk a nyelvi nehézségek miatt, mert az összes fordítási verziót figyelembe kellett venni, ez egy nagyon technikai dolog, és tényleg nyelvészeti probléma, hogy a szöveg értelmezhető legyen jogilag minden nyelven. Ami a frakciónkat illeti, mi nem támogatjuk azt, hogy a gyakori légiutasokat többször ellenőrizzük, de azt igen, hogy tájékoztassuk őket a kockázatokról. Még egyszer nagyon köszönöm az előadónak és az árnyék előadóknak a konstruktív munkát. Köszönöm. Jut Steinrück, et utána pedig a bizottságnak is szívesen megadnám a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm az előadóasszonynak én szerettem volna, hogyha egy vagy két helyen több kompromisszumot tudtunk volna kötni, de igazából számunkra az a fontos, hogy a munkavállalókat is bevonjuk a döntési folyamatba. Aki ö, dolgozik, vagy aki szabadúszó, aki önálló munkavállaló, őket is bevegyük az engedélyeztetési jogra vonatkozó részekben. McIntyre asszony, én úgy gondolom, hogy ami a határértékeket illeti, vissza fogja vonni a javaslatát, számunkra ez nagyon fontos lenne. Akik szakmai okokból repülnek gyakran, ezzel kapcsolatban én azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne az, hogy aki gyakran légi utas, az legalább tájékoztatást kapjon arról, hogy esetleg potenciálisan az egészsége veszélyeztetett. Mm, nyilvánvaló, hogy ennek nem lennének nagy költségvonzatai, és meg kell, hogy mondjam, hogy amíg ez a jelentés elém nem került, addig én nem tudtam erről a kockázatról, és hogy ha valaki tud erről a kockázatról, akkor a prevenciót illetően jobban bele tud szólni abba, hogy mit tegyen. Tehát legalább plakátokat tegyünk már ki az információszolgáltatás kötelezettség az terhel minket, hiszen ennyivel tartozunk az európai állampolgároknak, hogyha a munkavállalók egészségét valóban védeni szeretnénk. A 16 cikkben holnap egy szóbeli módosítót fogunk ezzel kapcsolatban benyújtani. Szeretnék megkérni mindenkit arra, hogy gondoljon bele, hogy felkarolja-e ezt és komolyan veszi -e a légiutasok védelmét. Aztán majd meglátjuk, hogy merre felé megy a szavazás, mert számunkra még nem tudjuk, hogy hogy szavazunk a végén, ha nem látjuk, hogy a munkavállalókat megfelelően védjük az ilyen sugárzástól. Köszönöm. Si, uh, Köszönöm szépen, Őri Csabája szó. Önök asszony, igen, ö, ö, rövid leszek. Végül is McIntyre asszony ö, a mértékekkel kapcsolatos ö, ö, javaslataimmal kapcsolatban e, elég meggyőzően érvel, tehát elfogadom, a, amit mondott. A többi javaslatunk az lényegében beépült a kompromisszumokba, ennek örülök. Kiválóan lehetett McIntyre asszonyra együtt dolgozni, ezúton is köszönöm neki a nyitottságát és a, a, az együttműködési készségét, ami a gyakori légi utasokra vonatkozó szocialista javaslatokat illeti, ezt egy kicsit túlzónak érezzük, ezért ebben a formában nem támogatjuk, mint gyakori légi utazó némi tapasztalataink vannak valamennyiünknek itt, itt a teremben, azt gondolom, hogy ész, észszerű mértékekben és észszerű megoldásokban kell gondolkodni, tehát én nagyobb óvatosságra inteném a partnereinket. Köszönöm szépen, ennyi az egész. a Ha nincs további hozzászólás, akkor a bizottsági a szó. Jensen úr. Thank you, Madam Chair. I can... Köszönöm szépen, elnök asszony. Rövid leszek, mert eh, Stefan Mundigel kollégám már válaszolt azokra a módosítókra, amelyeket február 20-án vitattunk meg. Meg tudom erősíteni, mert McIntyre asszony meghívott minket, hogy az ülésen részt vegyünk, a határértékek azokat az ICRP, a Nemzetközi Sugárvédelmi Bizottság javaslataiból vettük át. A bizottság továbbra is követi fogja ennek a bizottságnak a javaslatait. Um, hogy mondjak valamit az administratív terhekről. Benyon úr azt hiszem a 29-es módosítóban tért ki erre. Az, hogy lépésenként vezessük be ezt a szabályozást, az a bizottságnak azért született az a javaslata, hogy rugalmasságot biztosítson a tagállamoknak. Ez egy bevett gyakorlat, hogy általános engedélyeztetés támogatunk, nem minden egyes tevékenységre külön engedély, de annak érdekében, hogy fokozatonként vezethessük be ezt a szabályzatot, ennek ennek érdekében, és hogy csökkentsük a bürokráciát, ennek érdekében szeretnénk ezt a fokozatosságot bevezetni. Köszönöm. Köszönöm szépen, McIntyre összegyi a szó. Very briefly, Madam President. Rövid leszek, elnök asszony. Először köszönet szeretnék mondani mindenkinek a támogatásért. Hagy biztosítsam már Steinruck asszonyt arról, hogy az, hogy a munkavállalói képviseletet nem támogattuk, annak az az oka, hogy az adott cikk az illetékes hatóságokra vonatkozik. Én nagyon örülök annak, hogy a tudományos tényekre támogatunk, és hogy a hatóságok felügyeljék a helyzetét. Ez az oka annak, hogy én nem támogatom az ön módosítóját ebben az esetben. Ahol lehetett, más módosítókat támogattunk a védelmet illetően, csak mm, a gyakori légiutasok esetében nem, mert ott nagyon eltérnek a vélemények, remélem jó eredményt kapunk holnap. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Valóban, ahogy a jelentős asszony is mondotta, erről a jogszabályról a holnapi napon szavazunk, az ANVI szakbizottság pedig április 24-én fog szavazni. Következik most az igazán vaskos témája a mai napunknak. Itt most a módosítóknak a megvizsgálása következik szintén a kompromisszumos módosítóknak a megvizsgálása, amelyből 27, 27-es darab van. Mindez azt a 303 módosítót gyúrta egybe, amelyet kapott Ria Omeinen Reiten képviselő kolléganőnk, aki éppen most foglal helyet. Et donc je vais donner la parole à Madame Kapja tehát meg a szót Oymen Reuten asszony a módosítókkal kapcsolatosan, a kompromisszumos módosítókról beszélünk tehát. A téma pedig a megfelelő biztonságos és fenntartható európai nyugdíjak menetrendje és stratégiája egyben. Miről is van szó? Egy olyan jelentésről, amely a bizottság fehér könyvére alapoz, amely februárban, 2012-ben jelent meg, és amely témában máskülönben az alelnökünk Thomas Mann, az illetékes előadó az Ekon szakbizottságban. Um, well, and, um, eh? Nos. Danke, die heeft. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki hozzájárult ezekhez a kompromisszumokhoz. Igazából ez olyan volt, hogy vagy rábólint az ember, vagy nem. Köszönetet szeretnék mondani a szocialista kollégáknak, az Aldénak, a Zöldeknek, az ECR-nak, és azoknak is, akik a néppárti frakcióból partnereim voltak. Nem volt mindig könnyű dolgunk. Igazából az eredeti szövegem ezt illetően el kell, hogy ismerjem, hogy kicsit túlságosan szigorú volt a tónusa, de azt hiszem, hogy igazából a lényeg még most is megmaradt. Hiszen minnyáján tudjuk azt, hogy többet kell ezen dolgoznunk. Azt is tudjuk, hogy van itt egy gazdasági kapcsolat azok között, akik munkavállalók, és azok között, akik nem. Tisztában vagyunk azzal is, hogy nagyon fontos az, hogy a valaki kiegészítő nyugdíj, pénztár befizetéseket eszközölhessen, és ez egy szubszidiaritási kérdés. Az nagyon jó lenne, hogyha a tagállamok belegondolnának abban, hogy a jövőben hogyan nyújthatnának olyan nyugdíjkifizetéseket, amelyek méltányos megélhetést biztosítanának mindenkinek. Azt is látjuk, hogy mennyire fontos a beruházások szempontjából, hogy a nyugdíj alapok ne oszoljanak fel. Kívül a nyugdíjak kérdése nem egyszerűen csak azokat érinti, akik már nyugdíjasok, vagy most mennek nyugdíjba. Ez egy generáció közötti probléma. A kompromisszumosok megjelennek abban a szövegben, amit tegnap este kiküldtem mindenkinek. Van két vagy három pont, amit szeretnék hozzáfűzni. Úgyhogy az árnyék előadókat most megkérném arra, hogy ezeket tekintsük át. Én azt hiszem, hogy nem voltam egészen következetes a B módosítóban, hiszen az utolsó mondat úgy hangzik, hogy decent income in old age, tehát megfelelő jövedelem, de inkább az kellene, hogy decent uh, standard of living, hogy megfelelő méltóság teljes megélhetési szint. Aztán uh, jelenleg ez a megfogalmazás, ami a mobilitásra vonatkozik, az kicsit félrevezető notes the importance that it can play in the functioning of the single market. Ha ezt így hagyom a mobilitással kapcsolatban, akkor ez azt jelentené, besproken wordt, dat ik, als ik het in... hogy a jelenlegi szöveg kizárólag ez a 115-ös cikkre vonatkozna, ezt pedig nem szeretnénk, hiszen én azt gondolom, hogy azt kellene bevenni ide, hogy functioning of the free movement, a mozgásszabadságnak a sértetlensége. Szerintem ez a tanácsban nagyobb támogatottságot élvezne. Ezen kívül Nagyon elégedett vagyok az együttműködéssel, a hangulattal, ami uralkodott, bár úgy gondoljuk minnyáján, hogy <clears throat> kicsit több időt kellett volna ez a szöveggel, de abban minnyáján egyetértettünk, hogy a korai nyugdíjazást bele kell vennünk, az aktív idősödést, az egészség megőrzését a munkaerőpiacon, hogy a várható élettartam nőjön, hogy a nemek egyenlőségét biztosíthassuk a nyugdíjak területén, és a szocialista frakcióból kérték a care credit vonatkozó szakasz betoltását, úgyhogy ezt megtettem. Ezen kívül a nyugdíj alap, ami a kutatókat életi ezzel kapcsolatban érkezett egy módosított, de nem értem, hogy miért pont őket emelték ki. Aztán volt módosító a dokumentumok nyomon követését illetően, aztán a mobilitást illetően támogattuk a módosítókat, amik beérkeztek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Frederik Darden, utána pedig Philippe Dányen fog hazudni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt jelentés a tevőasszony, kedves kollégák, mindenek előtt szeretném megerősíteni mindazt, amit a tevő asszony az imént összefoglalt. Valóban arra került sor, hogy számos kapcsolatfelvétel keretében próbáltunk kompromisszumokra jutni. Az is egyértelmű, hogy a kompromisszum önmagában azt jelenti, hogy egy adott pillanatban egy adok-kapok viszony alakul ki a tárgyaló felek között, és Nyilvánvaló, hogy engedményekre is sort kell keríteni. Mindeket, minden esetre nagyon köszönöm jelentéstevő asszonynak, hogy meghallgatásra nyertek az észrevételeink, még akkor is, hogyha időnként egészen más álláspontunk voltunk. Ezzel együtt szeretném kiemelni a kompromisszumoknak a fontos elemeit. Először is a minimum nyugdíj szinttel kapcsolatosan mit is tudunk mondani. Az első pillérre szeretnék úgy utalni. Az első pillér az állami nyugdíjfolyosítás tekintetében elismerjük azt, hogy ez nagyon fontos a tekintetben is, hogy az egyéb jövedelmeket pótolja, akár önmagában, akár pedig kiegészítő jellege működik az első pillér a második pillér mellett akár önmagában pedig. A, pedig a második pillét illeti, ugye ez nem kötelező jellegű. A harmadik pillér egy olyan pillér, amelyre ösztönzők fogalmazottak meg, jó, hát miért nem, de vigyázat azért mit történjen azon emberekkel, akiknek a nyugdíj jogosultsága éveik hiányt szenvednek nyugdíjkorhatár most pedig. Ez a következő téve valóban tény és való, hogy a várható élet tartam az növekszik, és örülök a tekintetben, hogy az automatikus összekötést az életet a növekedés és az egyéb szempontok között megszüntetük, mert világos az, hogy figyelembe kell venni a demográfiai átmenetet és változásokat, és valóban a C kompromisszumos megoldás az, amelyik összefoglalja a dolgainkat, ha bár még itt vannak finomító, finomítani való dolgok, de mégis ez már önmagában úgy gondolom, hogy nagyon szépen árnyalja azt a javaslatot, amely eredetileg megfogalmazott a bizottság. Nos, ezek azok a tényezők, amelyek véleményem szerint jó irányba haladnak, és követik a módosító javaslatainkat. A szubszidiaritás eleme is felmerült egyik ponton, valóban ez is nagyon fontos. Ugye a kérdés az, hogy az ember nyugdíjba vonul, akkor kíván-e és képes-e még további tevékenységet végezni. Az apreulum bekezdés különben eredetileg tartalmazta azon gondolatainkat, amelyeket a zöld könyv kapcsán fogalmaztunk meg. Örülök arra, annak, hogy erre utalunk, anélkül, hogy megnyitnánk újra mindazon vitákat, amelyek kialakultak a zöld könyv kapcsán, a zöld könyvben kialakult, vagy a sorok között volt. Szóval minden esetre örülök, hogyha ilyen szintetikus módon is mégis utalás történik erre, és örülök, hogy ezen kompromisszumos egyeztetések ilyen módon alakultak. Persze, ez a téma továbbra is érzékeny téma, és nagyon bonyolult szavazási listát tudunk csak elő készíteni e témában, és nyilvánvalóan, majd a módosítónként kell majd még külön-külön haladnunk, és a frakciónkon belül is még további vitákra kerülhet sor, de egy biztos, hogy ezzel jó irányba mutatnak ezek a kompromisszumok. Phil Benyon, puis... Philippe Benyon, és aztán Thomas Mann következik. Uh, <clears throat> um, Köszönöm szépen. Képzeljék azt, hogy Philip de Backer vagyok, mert az sajnálatos módon ő most egy másik vitám van, úgyhogy felolvasom, amit ide írt nekem. Két dolgot szeretett volna elmondani. A J kompromisszumot illetően aggódik, hogy az utolsó mód, mondat azt bátorítaná, hogy mindenki menjen korábban nyugdíjba, pedig nem erről van szó, úgyhogy szeretnénk, ha kicsit átfogalmaznánk. To develop attractive models for a flexible transition from work to retirement. He wants to... E helyett a mondat helyett szeretne egy olyan megszövegezést, hogy egyértelmű legyen, hogy mi nem ösztönözzük az embereket arra, hogy korán nyugdíjba menjenek. Az E kompromisszumot illetően az utolsó mondat. Not to jeopardize the investment potential of pension funds when introducing or changing EU regulation. Ehelyett a mondat eh, helyett szeretne egy szélesebb értelmű mondatot, miszerint investment potential of all providers. Tehát nem egyszerűen a nyugdíjalapokat szeretné kiemelni, hanem minden egyes beruházási potenciálra szeretne utalni ebben a módosítóban. Optimista, hogy széles körű megegyezés születik a módosítókat illetően, és alig várja, hogy egyeztessen önökkel ma később. Köszönöm. Thomas Mann, aki szintén raportőr ebben az ügyben, és utána jut a Steinrück. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm Riának is. Ria az egyik olyan kolléga, aki oroszlánként harcol, és ezt nagyon jól csinálja, már évek óta foglalkozik a nyugdíjakkal, és hát néha a portabilitást, az átruházhatóságot illetően eltérnek a vélemények. Néha eltérnek a vélemények, de én azt gondolom, hogy a kompromisszumok, ha jók, akkor közösen elérhetünk valamit, és nagyon örülök annak, hogy végre sikerült közös álláspontot kialakítani. Az ECON szakbizottságban én voltam az előadója ennek a témának, egyeztettünk annak érdekében, hogy jó jogi keretet hozzunk létre, és úgy végződött a dolog, hogy egyetlen ellenszavazat volt, és mindenki más támogatta. Hát néha a munkánk nem olyan érdekes az újságíróknak, mert ők azt szeretnék, ha állandóan hajba kapnánk, de számunkra az a lényeg, hogy kompromisszumot kössünk. Az egyes, kettes és hármas pillért valahogy össze kell kötnünk. Néhány tagállamban ezt nem nagyon értik, én ezt sajnálatosnak tartom. Az első pillérnek fontos elemnek kell maradnia. a kolléga is említette, hogy akik dolgoztak, azoknak van joga, hogy a nyugdíjuk az valami kézzelfogható dolog legyen, és hogy azt áthelyezhessék máshová is. Ria, nagyon jónak tartom, hogy a szubszidiaritási elvet meghagytuk, és hogy ne próbáljuk meg ugyanazt a szabályt ráhúzni minden nyugdíjrendszerre. Ami nagyon fontos az, hogy életképes legyen minden rendszer. Hogy hangsúlyozzak még valamit, mert néha nagyon eltérnek a vélemények, legalábbis a mi szakbizottságunkban a korai nyugdíjt illetően. Hát először azt mondták, hogy menjetek nyugdíjba. Aztán meg azt látták, hogy ez nem elég, nem teremt új munkahelyeket. Jó, akik fizikailag nem képesek arra, hogy tovább dolgozzanak, azok menjenek korábban nyugdíjba, de akik képesek arra fizikailag, és azt mondják, hogy én hajlandó vagyok, és képes vagyok dolgozni, ezt nem lehet kirúgni a munkahelyéről, nem lehet azt mondani, hogy most már mennyire el, mert lejárt az időt. Ez egyszerűen diszkrimináció, elfogadhatatlan. Ezért aztán nagyon örülök annak, hogy közös álláspontot sikerült találnunk, Ria. Végül Igazából ez egy saját kezdeményezésű jelentés. Vannak a médiában olyanok, akik azt mondják, hogy az INI jelentések nem is számítanak. Szerintem számítanak. Ezek mindig ilyen figyelemfelhívó jelentések, hogy végre foglalkozzunk már ezekkel a témákkal, a bizottság is felfigyeljen rá, hallassuk a szavunkat. Tehát szerintem az INI jelentések igenis, hogy nagyon fontosak, és végre már elismerjük a fontosságukat. Úgyhogy nagyon örülök, hogy most végre jó példát mutattunk, és nagyon örülök annak, hogy ez a vita holnap valószínűleg nagy körű támogatottságot élvez, mert ez is nagyon fontos üzenetet küld ebből a szakbizottságból. Köszönöm szépen! Jutta Steinrück. Jutta Steinrück, aztán Becker úr. Ja, vielen Dank, ich kann bestimmt viel... Köszönöm szépen! Csak csatlakozni tudok nagyon sok dologban a kollégákhoz, de van két dolog, amit azért kiemelnék a német szociáldemokraták szempontjából. Számunkra nagyon fontos az, hogy a nyugdíjkorhatárt ne a várható élettartamhoz igazítsuk, hanem ahhoz, hogy hány évet töltött szolgálatban az egyén. Hiszen az is nagyon fontos, hogy igazából a munka körülményeket kell módosítani. Hiszen, hogyha például valaki veszélyes munkakört töltött be, vagy a nők, akik gyakran megszakítják a család miatt a jogviszonyukat, hogy ez ne hasson ki a nyugdíjra. Ami az időskori szegénységet illeti, nem tudjuk megoldani. Csak a nyugdíj kérdésével, nyilván ez része a probléma megoldásának, de más részről is meg kell közelítenünk. A D kompromisszumot és az N kompromisszumot illetően. A 170-es módosító indítvány az um, a üzemi nyugdíjakra vonatkozik. Az előadó azt mondja, hogy ezzel a nyugdíjformával, a foglalkoztatói nyugdíjjal már foglalkoztunk az N módosítóban. Én azt gondolom, és ez nem csak a németekre vonatkozik, hanem más tagállamokra is, hogy ezek a nyugdíjak nagyon fontosak, mert csak így vehetjük fel a harcot az időskori szegénységgel. Hogyha európai szinten belenyúlunk, és gyengítenénk, csökkentenénk ezeknek a nyugdíjaknak a, az összegét, az egy tovább gyűrűző hatást gyakorolna a tagállamok társadalmi összet élettételére és a szociális viszonyokra, és nagyon rossz fényt vetne azokra, akik rábólintottak erre. Nagyon fontos, hogy ha már van egy jó nyugdíjrendszer, akkor azt ne romboljuk le, és én ehhez ragaszkodom. Um, Monsieur Becker. Becker úr, utána pedig Sergio Guterres Pietro. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönetet szeretnénk mondani az előadónak is, és mindenki másnak, aki ezen a jelentésen dolgozott. Lenne néhány megjegyzésem. Mégpedig azért, mert vannak részletkérdések, amivel nem vagyok elégedett. Lehet, hogy ez megdöbbent néhány embert, de kérem, hogy legyenek megértőek. A fehér könyvvel a fenntartható nyugdíjrendszert illetően nagyon fontos irányvonalat szabtunk meg a jövőre. Legalábbis, hogy szociális biztonságot teremtsünk. Thomas Mannhoz csatlakoznék a politika és a média és az érintettek számára most már egyértelmű, hogy mit képviselünk. Különösen fontos ez a gyermekeink és az unokáink számára. Hát most nem hat ez azokra feltétlenül ki, akik most mennek nyugdíjba. Mondjuk ki, Kelet és Dél-Európában igazából erősítenünk kell ezt a rendszert, mert egyszerűen a nyugdíjrendszerek nem megfelelőek. Itt hatalmas a felelősségünk és nem szabad a mai válság alapján döntéseket hoznunk. Valahogy azért hosszabb távon kellene gondolkoznunk. Talán, talán jó lenne, hogyha nem mindig egy minimális megélhetési szintet céloznánk meg, hanem egy intenzív munkával töltött élet után egy olyan életstílust, egy olyan életminőséget támogassunk, amely méltóság teljes, amely cél lehet a következő évtizedekben. Én mindenkinek köszönöm a módosításokat, a kompromisszumokat. Egy esetben nem értek egyet az egyik kompromisszummal, mert szerintem nem megfelelő az eredmény, de akkor csak röviden térek erre ki. Szerintem a generációk együttműködését, kötelező együttműködését, a biztonsági elemet, hogy ne heceljük egymás ellen a generációkat, ezt erősebben fel kell karolnunk természetes legyen az, hogy mindenkinek az legyen a célja, hogy hosszú ideig dolgozzon. Vannak olyan országok, például Skandináviában, ahol önkéntesen felajánlják az emberek, hogy ők még maradnak a korhatár elérése után is. Az, hogy csak a várható élettartamot vesszük igénybe, <clears throat> és ezt szabjuk meg a nyugdíj korhatárt, ez nem jó migráció, immigráció, a születési ráták. Ezek a kritériumok sokkal jobban ki kellene, hogy hassanak a nyugdíjkorhatára. És utána dönthet a politika. De nem lehet fordítva, nem lehet populista érvekkel dönteni objektíven elemeznünk kell a tudományos adatokat, és utána kell döntenünk. Tehát én nem vagyok teljes mértékben elégedett, de sohasem lehetnék az, ezt Erdem kolléga is mondta, hagy utaljak arra, hogy nagyon sok mindent a véletlen dönt el. Például az én hazámban van egy olyan szervezet, aminek egyetlen napi rendi pontja van, egyetlen szlogenje, hogy hogyan teremtsünk jó viszonyt a fiatal és az idősebb generációk között. Tehát ott például az első pillérvédelmét nagyon komolyan veszik. Nagyon örülök annak, hogy ilyen profi módon foglalkozunk ezzel a témával, és délután várom a döntés, és köszönöm a raportőr megértését, és köszönöm a frakcióm megértését. Köszönöm a bevezetőt. Sergio Gutiérrez. Kikit meghallgatunk, és most következik Sergio kollégánk. Presidenta, y gracias a, a tanto a la ponente como a los shadows que han trabajado en este informe que... Köszönöm szépen, köszönöm szépen kolléganőknek, és ezt a jelentést kiváló jelentésről van szó, és egy jó kínuló pontot jelent a témában, egy kiváló módon fogalmazza meg az üzenetet, amelyet a nyugdíj témában szeretnénk eljutatni. De lenne kritikám is a, zöld, a fehér könyvvel kapcsolatosan, illetve a nyugdíj rendszerekkel kapcsolatosan. Mire törekedtünk? Arra, hogy világosak legyenek az általános elvek, amelyek meghatározzák az erős nyugdíjrendszereket, amelyeknek a keretében az első pillér kell, hogy legyen az erős pillér. Tehát az a nyugdíjas, aki több mint 65 éves, azzak legyen biztonsága, és legyen mindez a, az átláthatóság keretében kiépülő rendszer ugyanakkor legyen nagyobb önállósága, illetve felelőssége az érintetteknek a tekintetben, hogy hogyan járnak el. Ugyanakkor Ugyanakkor ez egy szép dolog így, de sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy kevés köze van a valósághoz. Tehát az elvekkel foglalkozunk itt, de azt is látni kell, hogy a valóságban mi történik, mi történik a tagállamokban, a nemzeti programoknak a keretében. És milyen szerepet töltenek be akár az országok, akár pedig a mi parlamentünk e témában. Nyilvánvaló, hogy a jövővel foglalkozunk itt, de mire ezek a javaslatok testet öltenek, addigra már egy sor ország konkrét intézkedéseket hoz meg. Úgy gondolom, hogy meg kell, hogy fogalmazzuk a különböző fenntartásaikat is a létező dolgokkal kapcsolatosan. Ezzel együtt hagy emlékeztesek a következőkre valóban itten azért a nagy irányvonalak kirajzolódnak, úgy, ahogy azt a kolléganom Jutta is megfogalmazta. Az élettartammal kapcsolatosan a várható élettartam a nyugdíj jogosultak esetében szintén növekedik, de ugyanakkor ez nem jár feltétlenül azzal, hogy a nyugdíjuk is kellő szinten alakulna. figyelembe kell venni egyéb szempontokat is, mint a fogyasztóárakat és így tovább. De ugyanakkor ne feledkezzünk meg arról sem, hogy az állami nyugdíjrendszereknek a meghatározó eleme a foglalkoztatás alakulása, a foglalkoztatási ráta alakulása. Illetve az, hogy hány éves korban lépnek be az emberek a munkaerőpiacra számos változáson mennek keresztül a tagállamok, és azt észleljük, hogy egyre rugalmasabbá teszik a jogszabályokat e témákban márpedig a felhalmozódási módszer, felhalmozódási éveknek a számítása, a jogosultság kialakulásának a mód, számítási módszere elszegényíti a nyugdíj jogosultságokat. Ezt észleljük, és hát ez több millió embert éri. Na most amennyiben itt a különböző fogalmak eltérőző módon értelmezettek, akkor biztosítani kell a rugalmasságot, és azt is, hogy kellő idő álljon a munkavállalók eh, rendelkezésére ahhoz, hogy a változó jogkörnyezethez alkalmazkodjanak. Válságban élünk és a nyugdíj az állami nyugdíjtövek között nem egy puszta létfenntartást biztosító eszköz kell, hogy legyen. Sokkal többről kellene, hogy legyen, és lehetővé kell, hogy tegye a nyugdíj azt, hogy a kirekesztés, a hátrányos megkülönböztetés ellen is védelmet nyújtson és így módon tudjuk biztosítani mindazon eszközöket, amelyeket felettek az utóbbi években. Elnök, köszönöm szépen, Thomas Hendelnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Röviden szeretnék hozzászólni. Már az előző ülésekkel elmondtam a véleményemet. Ez a jelentés jó lehetőség lenne, hogy azokat a dolgokat, amik eddig kikerültek a látókörükből, most ráfókuszáljunk és kritikusabbak legyünk. Ez nem történt meg, vannak olyan dolgok, amelyeket figyelmen kívül hagy ez a jelentés, ezért nem tudjuk elfogadni. A kérdés egyszerűen arról szól, hogy a jövőben mi lesz azokkal, akik kiszállnak a munkaerőpiacról. <clears throat> Ezt illetően a jelentés nem kínál új válaszokat, még mindig a régi megközelítést közelíti, mi szerint demokrácia, növekvő átlagéletkor. Pedig nagyon fontos lenne, hogy egy bizonyos életszínvonalat biztosító nyugdíj biztosítson. Ezt <clears throat> jelenleg, ha demográfiai alapú megközelítést alkalmazunk, nem tudjuk biztosítani, ezt már a tudományos adatok is támogatják. Aztán, ha hozzávesszük a termelékenység, fokozását, illetve a demográfiai változásokat, akkor így egy szolidáris nyugdíjrendszert nem tudunk megvalósítani. Második megjegyzésem, ami az első pillért illeti az állami nyugdíjrendszereket. Túl keveset tettünk, a harmadik rendszer megoldás lehet azoknak, akik ezt megengedhetik maguknak de a hangsúlyt inkább egy állami nyugdíjrendszerre kellene helyezni, hiszen még mindig jobb rátával működik, megtérülési rátával, mint a magánalapok, akik nem tudják kiegészíteni a nyugdíjukat, azok veszélyeztetik, hogy időskorban nem lesz elég a nyugdíjuk harmadsorban továbbra is úgy néz ki, hogy ha ebbe az irányba haladunk, akkor ha a költségvetéseket megnyírválják, például és Spanyolország is mutatja, mindenki ismeri, mi történt a nyugdíjalapokkal, akkor a költségvetés megkurtítása kihat a nyugdíjakra is. Tehát így nem haladhatunk tovább, nem bánhatunk így azokkal az emberekkel, akik évtizedeken át <clears throat> azért működtek, azért dolgoztak, hogy hozzájáruljanak a társadalom építéséhez. Tehát a frakcióm számára elfogadhatatlan ez a jelentés. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van-e további hozzászólási kérelem, még mielőtt megadnám a szót a bizottságnak? Úgy látom, hogy nem, senki sem sajnálja, hogy nem kap szót. No, hát akkor, ha nem, akkor a bizottsághoz fordulok. Önik a szó. Uh, thank you, Madam Chair. I haven't... Köszönöm szépen, nekem még nem volt lehetőségem, elnök asszony, hogy uh, a legutolsó kompromisszumos uh, módosítókat a jelentéstevő asszony tollából elolvassam, viszont arra referálnék, amit hallottam ma itt a vita során. Először is köszönöttet mondok azért a képviselőknek, hogy a saját kezdeményezésű jelentést elkészítették. Valóban a demográfiai helyzetből fakadó célunk az, hogy képesé tegyük, bátorítsuk a hosszabb ö, ö, munkaidővel töltött évek időszakát annak függvényében is, hogy milyen a várható élettartam, olyan eszközöket akarunk kidolgozni, amelyekkel ezen átfogó célt elérhetjük. A különböző pillérek specifikus célja az, hogy a jövőben valóban méltó lehetőséget adjon, és a nyugdíjak megfelelőségére vonatkozó munkánkban is kidolgoztuk, hogy az állami pillér arra született meg, hogy megfelelő mm, lehetőséget biztosítsunk a nyugdíjakra, de a kiegészítő pilléreknek, nyugdíjrendszereknek is megvan a saját szerepük. A cél a bizottság kezdeményezésében az, hogy a kiegészítő nyugdíjakat is támogassa, hogy javítsa a biztonságát a kiegészítő nyugdíjjogdosultságoknak, de azt úgy tegye, hogy ne terhelje túl az állami nyugdíj folyósítót. Természetesen az aggályokat megértjük, és azokat figyelembe vesszük. Ami pedig azt a kérdést illeti, hogy a kutatók nyugdíj alapjára miért utalunk, itt tisztáznunk kell valamit. Ez nem egy EU ö, ö, ö, kezdeményezésről van szó, hanem egy saját kezdeményezése egy vezető Cambridge-i, Cerny és más egyetemi kutatóintézetek, különböző tagállami kutatóintézetek kezdeményezése, akiknek az a szándéka, hogy egy pán-európai nyugdíj alapot hozzanak létre a kutatók számára. Az első úgynevezett multi-európai és több kutató intézményt, egyetemet, kutatóintézményt bevonó kezdeményezés lenne ez, tehát semmiképpen nem egy EU kötelező jellegű kezdeményezésről és intézkedésről beszélünk. Elnök asszony, köszönöm szépen. Ha senki más nem kíván szót kérni, akkor az előadó asszonynak adom maga szót. Engedje meg, hogy azzal kezdjem megjegyzésben, hogy a kutatók alapjára gondoljuk. Már lehetőség van arra, hogy elindítsák ezt a kezdeményezést, miért kell európai kezdeményezését tennünk ezt? Erre ma már lehetőség van, hogy egy ilyen, egy ilyen kutatói nyugdíj alapot létrehozzanak. Ha az intézetek ezt akarják, akkor tegyék. Nem hiszem, hogy erre szükség lenne egy, ehhez szükség lenne egy európai kezdeményezésre. Aztán az anyanyelvemen hollandul folytatom. Engedje meg, engedjék meg először is, hogy Becker kollégám megjegyzéseire referáljak. Elmondta ő azt, hogy a nemzedékeken átívelő aspektust ki kellene jobban hangsúlyozni, mint most a jelentésben. Való igaz, hogy minden, jelent, minden javaslatát nem illesztettem be a szövegembe. Miért? Mert voltak túlzottan részletekbe menő mm, kezdeményezések, és például minden három évben ellenőrzést kíván megjelentetni a szövegben, hogy a kutatók és mások is ide bekerüljenek. Nem. Én azt gondolom, hogy persze méltó kezdeményezés ez, amit ő javasol Becker úr, de nem feltétlenül idevaló kezdeményezések túlzottan részletekbe menőek az ő kezdeményezése és javaslatai. Az általános gondolatot beillesztettem, azaz a generációkon átívelő jelleget. Hendel úr, megértem azt, hogy ön számára az első pillér a pillér alapvető fontossággal bír, Jutta eh, Steinbrück is eh, így fogalmazott. Viszont, elnök asszony, tisztelt képviselőtársak, pontosan Németország az, ahol a reformra sor került, és ezt nem ignorálhatjuk. Senkit nem vádolunk, és pontosan ez az oka annak, hogy a német első pilléres nyugdíj ennyire alacsony szinten van, amilyenen. A jelentésben, az, a kezdeti jelentésben és a kompromisszumosban és az első pillért én mindig is nagyon fontos pillérnek tekintettem, és továbbra is így gondolom. Frederik Dardennel is, és Philip de Bakkerrel is egyeztettem ezzel kapcsolatban, és Jeannel is, de nem csak, hogy méltó jövedelmet kell, hogy biztosítson az első pillér, hanem azt is ö, lehetővé kell, hogy tegye, hogy meg tudjon belőle élni a nyugdíjas. Ezért kérem önöket, hogy ö, ne magaslóról beszéljenek velem, és diktálják számomra, hogy mit kell tennem. Nem. Én azt szeretném, kimondjuk, hogy mi a helyzet, ne kritizáljuk a, a, a, mindazt, amit én leírtam, és nem mondják azt, hogy az enyém nem ér annyit a javaslat, mint mondjuk az önöké. Tehát próbáljunk meg egy kicsit lehiggadni. Aztán jut a kollégánk ra utalnék. Itt most a J-re gondolok, nem az M módosítóról beszélek. Amikor látom ezt a kompromisszumos módosítót, mit mond ez az M kompromisszumos módosító? Azt mondja, hogy az M vajon, vagy N, vagy melyik, és mindjárt mondom, magam is elvesztem. Az S, az S, S, S módos. Nem, az N, a Noémi módosítóról beszélek. Mit mond ez ki? concerned that any further European legislation in this area may have adverse impacts on certain member state, uh, state schemes. Voorzitter, als dat niet de subsidie... Tehát így hangzik a módosító. Hát ez a szubszidiaritás, ugye? Ha nem, akkor nem is tudom, hogy ö, miről beszélünk. Meg fogom én ezt vizsgálni veled együtt, de szerintem az N az valóban a szubszidiaritásról beszél. További gondolatokra, javaslatokra is kitérnék most. Vannak olyan aspektusok, amelyeket valóban elismertem, hogy a jelentőségükből visszavettem, de ezt tudatosan tettem. Miért? Hogy világos alaphelyzetet fessek le, és azért is, hogy a különböző nemzeti hagyományainknak megfelelően el tudjuk fogadni a megközelítésem. Megértem én azt, hogy a liberális kollégáink, Philip de Bakker nevezetesen problémásnak tarthatják azt, hogy a befektetési pension providers-ekre utalok. Én viszont úgy fogalmaztam, ahogy ez olvasható a módosítókban. És ehhez tartom magam, ami pedig a ö, tisztességtelen verseny elleni küzdelmet illeti, én azt vallom, hogy ha nem szükséges, akkor nem feltétlenül kell itt is megneveznünk ezt az aspektus, hiszen beszélünk már másod a tisztességtelen ö, verseny elleni küzdelemről. Az evel nem értek egyet, a hával igen, most pedig a J kompromisszumról beszélünk, mindjárt megkeressük ezt a J-t, mondja az előadó. Mit is mond ki a J kompromisszum? Azt, hogy a rendszernek lehetővé rendszer lehetővé teszi azt, most javítja magát az előadó, és keresi a megfelelő kifejezést. A szociális partnerek bevonására gondolunk, a rugalmas átmenet lehetővé tételére. Nos, mit értek én ez alatt? Azt, hogyha valaki folyamatosan egész év életében dolgozott, és mondjuk száz éves már, akkor ugyanolyan ütemben nem dolgozhat, mint a múltban, tehát vagy kevesebbet kell, hogy ö, dolgozzon, de még itt 60 éves korról beszélek inkább, mint százról, lehetővé kell tenni azt, hogy esetleg visszafogjon ebből az ütemből. Én itt nem kifejezetten nevesítem a korai nyugdíjazást, de mégis valami ilyesmire utalok. a munkafeltételek és a munkakörülményekre is utaltam egy adott módosítóban, de hát én nagy figyelemmel hallgattam mindazokat, akik a, megosztották velem a véleményüket. A B kompromisszummal kapcsolatban például mi is szerepel itt, hogy legalább a méltó életszínvonalat garantálják mindenki számára, de ehhez még hozzá kellene valamit tennünk. Azt szeretném, hogy a 3A-ban ez azt jelentse, amit Frederik is mondott, tehát azt töröljük azt a részt, hogy a ö, nyugdíjkorhatár ö, itt már ne szerep, a Changing Ratio of Pensioners kérdésben szintén egyetértünk. Aztán, most itt még keresek megint valamit a szövegemben, a Q kompromisszumról van szó, az akadályok, a szabad mozgás előtt tornyosuló akadályok, ezt mindenképpen szerepeltetni kell, ez a jogalap miatt van így. Ennyit szerettem volna megjegyzésekre válaszként elmondani, egyéb iránt pedig mindjárt köröztetem a módosítókat, azokat megköszönöm a javaslatokat és mindenkinek, és köszönöm a jó légkörben folytatott munkát. Merci beaucoup. Nous allons donc voter. Nagyon szépen köszönöm. A holnapi napon szavazunk erről a jelentésről, azért, hogy májusban a plenáris elé kerülhessen. Jöjjön most a hetedik napi rendi pont. Ennek keretében be kell, hogy számoljak önöknek az első három oldalú egyeztetésről, amelyet március 14-én tartottunk. A tanácssal tárgyaltunk arról, hogy a lobogó szerinti államokra háruló kötelezettségek hogyan alakulnak. A koordinátorok és a szakbizottságunk döntés hozott mindenki emlékszik arra, hogy támogattuk a tárgyalási felhatalmazást, és erről szavazás történt március 13-án a plenáris ülésen. 69 módosító került jóváhagyásra a szavazás keretében, ezek közül több megerősítette azt a szavazást, amelynek a kimenetelét a mi szakbizottságunk biztosította, és ezáltal kiegészítése került az eredeti megbízási tervezet. A Koreper a maga részéről pedig az ír elnökségnek felhatalmazást adott arra, hogy elindítsa a tárgyalásokat az Európai Parlamenttel. Szeretném kiemelni azt, hogy a plenáris felhatalmazása megerősítést kapott az indikatív szavazás keretében. 498 szavazat született, tehát 120-al több, mint amennyit a minősített többségi kritérium igényel, tehát ez jól mutatja azt, hogy ez a felhatalmazás egy erős felhatalmazás. A tárgyalások, mint tudják, a néppárt részéről Őri Csapát jelenti, az Alde részéről Philip de Bakker vesz részt a területen, a Zöldek részéről Jean Lambert, a GUE részéről Patrick Luherik, az ECR nevében pedig Antea McIntyre, és a szocialisták esetében pedig jó magam, hát az árnyék jelentéstevő vagyok, és részese vagyok a tárgyaló csapatnak, úgyhogy tulajdonképpen itt mindegyfajta érdekellentét van. Bach úr a TRAN szakbizottság, tehát a közlekedési szakbizottságban szintén részét képezi a tárgyaló delegációnak. Az első három oldalú meg egyeztetés során eszmecserét folytattunk, meg, illetve beszéltünk az ütemezésről, jeleztük azt, hogy azt szeretnénk, a tanács részéről azt szeretnénk elérni, hogy ez a téma párhuzamosan haladhasson a kikötő szerinti felelős államok kérdésével azért, hogy ne legyen ellentét a két jogszabály tervezett és végleges forma között. Tehát globális megközelítése van szükség, mondottuk, és összhangban kell, hogy legyünk a tengerügyi megállapodás szövegével. No, a lovak közé csaptunk, és gyakorlatilag most ott tartunk, hogy az első fejezet elindult, és a panaszoknak a kérdése az, ami igazán felmerült, ugyanis a szakbizottság, illetve az Európai Bizottságnak a javaslatában ez a téma nem merült fel, ők arra hivatkoztak, hogy a partnerek között ez már ö, fenn ö, kezeltetett kérdés. Mi pedig azt mondtuk, hogy ö, jobb majd velünk, hónap egy túzok, és mindenképpen szükség van arra, hogy ez a dolog világosan és értető módon szerepeljen ebben a mostan tárgyalt szab, szabályzatban, illetve szab, szövegben, és azt kértük az Európai Bizottságtól, hogy tegyen javaslatot egy olyan jogszabály szöveg javaslatra, amely explicit módon jelzi az úgynevezett on-board complaint procedures-t. Természetesen mit is jelent mindez? Azt, hogy a szociális partnerek közötti megállapodás teljes mértékben emelje át azt a tételt, amely szerepel a tengerügyi egyezményben, tehát semmit sem szabad az út szélén hagyni. Ezek után átértünk egy második nagy kérdéskörre, amelyről korábbiakban egy technikai ülés során állapodtunk meg. Ez pedig nem más, mint a certifikációnak a kérdésköre, a tanúsítás kérdésköre, annak a keretében kell, hogy eldöntessék, hogy a tagállamok hogy ellenőrzik, vagy éppenséggel nem ellenőrzik a hitelesítő vállalkozásokkal tekintetben. Az igazi kérdés az, hogy a tagállamok a priori, előzetesen megbíznak az ilyenfajta intézményekben, vagy sem. Tehát megbíznak-e abban, hogy a származási országban, intézőjelben már ezeket a hitelesítéseket kellő módon elvégezték az eljárási ö, szabályoknak a fényében természetesen jó magam is tájékoztatni fogom önöket a további tárgyalásokról április 25-én, 28-án és május 29-én kerül majd, kerül majd sor újabb találkozóra, és technikai ülésre is sor kerül majd március 25-én. Ezt szerettem volna e témában elmondani, és kérdezem, hogy vannak-e észrevételek, kérdések. Ha nincsenek, akkor köszönetet mondok önnek, és most pedig a nyolcas napi rendi pont kerül elénk. Ennek keretében a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság küldöttségének a beszámolóját fogjuk meghallgatni, mégpedig február 11 és 12-én járt ez a delegáció Dublinben, és ott találkozott az ír elnökség képviselőivel. Emlékeztetnék arra is, hogy ebben a delegációban jelen voltak többen is, jó magam vezettem a delegációt, Őri úr, mint koordinátor volt a néppárt részéről, Szerkász úr a szocialista koordinátora volt jelen, Jean Lambert, mint a zöldeknek a felelőse, és szintén csatlakozott hozzánk még kettő kollégánk, ír származású kollégánk, illetve kolléganok, Herkin asszony a liberálisok részéről, és Ever Castello asszony az S&D az részéről. A találkozásunk során kit is kerestünk föl a foglalkoztatás ügyi minisztert, aki egyben az innovációt és a foglalkoztatás egyéb eh, szempontjaiért is felelős, és vele a február 7 és 8 egy tanácsi ülésnek, Európai tanácsi ülésnek a következtetését vitattuk meg, jeleztük azt, hogy az Európai Parlament mennyire fontosnak találja az Európai Globalizáció Alapnak a kellő működését. Találkoztunk ezen kívül civil szervezetekkel is, National News Council of Ireland-dal, European Anti-Poverty Network Ireland, ezt jól ismerjük, ezt a szervezetet a brüsszeli képviselőjét, Irish National Organization of the Unemployment képviselőivel és a Skilnetzel. asszonyt is megismerhettük, aki az európai ügyi, ügyeknek a miniszterasszonya, nagyon nagy és mély benyomást keltett a szemünkben, milyen módon tudja mobilizálni a saját minisztériumában ezen témák mellett a szakembereit. A Digital Skill ö, egységet is felkerestük, nagy izgalmas látogatás volt ez, mert megismerhetük, hogy hogyan is használják fel az ESA, az Európai Szociális Alapnak a forrásait arra, hogy a további szak képzettséget szerezhessenek az emberek a digitális világban. És akkor, amikor megvizsgáljuk azt, hogy a baruzó elnök a scoreboardjában, az eredmény táblájában eh, miről is adott számot, akkor, amikor az utolsó EIT-n, Európai Tanácson prezentálta a fejleményeket, akkor prezentált egy nagyon izgalmas táblázatot, amelyben pontosan lehet látni azt a hatalmas geppet, eltérést, két, két, két irányultságot, amely kialakult, tehát a numerikus, a digitális ö, végzettség tekintetében és a képzés tekintetében, hogy mire van szükség a skillek tekintetében, és milyen képzést biztosítunk tulajdonképpen, hogy önök lássák és ne tükörképét lássák annak, a, mit mutatok, hát így mutatom, és hát ugye a képzésnek a görbéje az nem is görbe, hanem egy egyenes vonal, de teljesen visszintes és alsó szinten mozog. Tehát itt nem arról van szó, hogy az alapképzésben járnak el az ír kollégáink, hanem a már képzettséggel rendező kollégákat egészítik ki, vagy illetve nekik adnak újabb és újabb továbbképzéseket. Nagyon eredményes volt egy másik találkozónk is, ennek keretében John Burton. John Burtonnel találkoztunk, aki a ö, szociális védelemnek a ö, minisztere, és elébe mentünk az EBSCO munkálatainak tulajdonképpen többek között a fiatalság javára biztosítható garanciák témáját vizsgáltuk meg, illetve azt is, hogy milyen szociális dimenziója vannak az GMO-nak, a gazdaság és monetáris uniónak. Mint tudják, az EBSCO tanács február 28-án ülésezett, és ennek keretében Herman van Rompuy elnökkel folytattak eszmecserét, és készítették elő a júniusi Európai Tanácsi Ülést, amely az igazi gazdaság és monetáris uniót kívánt tudja majd előmozdani. Találkoztunk a szociális partnerekkel, ennek a gyakorlatát önök tökéletesen ismerik, az Irish Business and Employment Confederation képviselői voltak jelen, és az Irish Congress of Trade Unions-nak az emberei. Február 12-én pedig a Baileymont Youth Resorts Center-t ismerhettük meg. Ez az intézmény fiatalokkal foglalkozik, mégpedig hátrányos külvárosi jövezetekben Dublin körül. Johann Cannonnal is találkoztunk, aki az oktatásért felelős és a szakképzésért az úgynevezett államminisztériumban vele arról a News, Youth on the Move kezdeményezésről beszéltünk, tehát az Európai Bizottságnak a kezdeményezéséről, mozgásban az ifjúság, és ennek keretében szó esett arról, hogy hogy lehet 25 százalékos mértékben rögzíteni a kohéziós politika részarányát, amely lehetővé teszi az ESZÁ-nak a működését, és amelyhez rendkívüli módon ragaszkodik, ami szakbizottságunk természetesen ezt a beszámolót írásban is majd megkapják, de bárki most a delegáció tagjai közül kívánja kidomborítani a látogatásunknak egyik vagy másik mozanatát, akkor nagyon szívesen megadom neki a szót, ha bármiről megfeledkeztem volna nyugodtan, egészítsék ki a beszámolomat. Azt mondom, hogy a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony és köszönetet szeretnék mondani, hogy ön Dublinba vezette ezt a küldöttséget. Számomra ez nagyon fontos volt, hogy ilyen magas szinten be tudtuk vonni a szociális partnereket és más résztvevőket. A visszajelzések a küldöttségi látogatás után a meghívottaktól nagyon pozitív volt, és azt hiszem, hogy nagyon ösztönöz minket az, hogy a szociális partnerek és a civil szervezetek most láthatták, hogy az Európai Parlamentet mennyire aggasztja a helyzet. Írország egy programország, és nagyon nagy problémákkal küzd. Azok, akik az elmúlt napokban Dublinban jártak, láthatták, hogy milyen nagymértékűek ezek a problémák, és hogy a, az állampolgárokat mennyire sújtja a munkanélküliség, különösen a fiatalkori munkanélküliség. A minisztereink és a képviselőink is tudják, hogy Írország nagyon hatékonyan szívja föl az európai szociális alapokat. Különösen az öregedés, idősödés problémáival kapcsolatos problémákat nagyon hatékonyan oldjuk meg. Ugyanakkor azonban a Youth Guarantee, a fiatalok garanciáját illetően aggodalmaknak adtak hangot a résztvevők. Én Támogatom azt az elképzelést, hogy a fiatalokat folyamatosan tovább kell képezni, különböző szakmai kurzusokat kell ajánlani nekik, annak érdekében, hogy a munkaerőpiacra integrálódhassanak. Ezek nagyon hasznosak. Ezen kívül <clears throat> a szakmai gyakorlatok is nagyon fontosak. Nem csak a munkahelyteremtésre kellene koncentrálnunk. Van néhány kérdés, amit felvetettek nekem a látogatás óta, ami a Youth Guarantee-nek az alkalmazását illeti Írországban. Különösen azt, hogy mennyire sikerül bevonni a fiatalokat. Láttatnunk kell a fiatalokkal, hogy a Youth Guarantee annyiban különbözik a többi programtól, hogy folyamatosan és fokozatosan integrálja őket, nem kerülnek ki egyszerűen a kapunk kívülre a tanfolyam után. Nagyon pozitívak voltak a visszhangok, és nagyon jó hatást keltett az, hogy a képviselők ilyen aktívan és közvetlenül tartják a kapcsolatot a szociális partnerekkel, és a helyiekkel, hogy megtették azt az erőfeszítést. Balimonban különösen örültek annak, hogy helybe elmentek oda a képviselők, és láthatták azt, hogy milyen innovatív módon szívják föl az alapokat Írországban. Azonban az ördög a részletekben rejlik, majd még tovább figyelemmel kell követnünk ezt a témát. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Van-e még megjegyzés? Nincsen. Be is fejeztük akkor a, ezen napi rendi pontot. Köszönöm Castello asszonynak a kiegészítő gondolatait. Most pedig 7 perces késéssel a szavazásra térünk át. A néppárt koordinátora Őri Csaba úr panaszkodott amiatt, hogy a délelőtti bizottsági ülésen is szavazunk. Én kezdeményeztem ezt, és a szakbizottságunk valóban megszokta, hogy a második ülésnapunkon szoktunk szavazni, hogy előtte a frakciók összeülhessenek. Annyira üdvözlöm és örülök annak, hogy ilyen kedves a tagok számára ez a gyakorlat, hogy most már megjegyzéssel élnek, hogyha eltérünk, de sajnos abszolút kénytelen voltam így tenni. Persze valóban lecsökkentettük a minimálisra a mai szavazást, pont azért, hogy holnapra összpontosítsuk a nagyját, a nagyfalatot, de mivel Ungarino kollégánk jelentéséről van szó a versenypolitikával kapcsolatban, valamint azon vélemény, amelyet a Költségvetési Szakbizottság felé üzenünk a globalizációs, mobilizációs alapról kapcsolatban, az olasz ügyre vonatkozik ez a két ö, szöveg. Ma kell, hogy szavazzunk mindkettőről. Nagyon sajnálom, ezért kell szavaznunk, de megértem, hogy Őri úr ezzel kapcsolatban szót kért, és most meg is adom neki nagyon szívesen. Szóvá tettem az eljárás, de nem elsősorban az a problémám, hogy, hogy a mai napon szavazunk, vagy a mai napon is szavazunk, hanem mert adódhatnak ilyen körülmények, én ezt elismerem. Hanem az, hogy túlságosan későn tudjuk meg a dolgot, a kollégák megszervezik a maguk, a, a maguk programját, nem könnyű biztosítani a jelenlétet, vannak, akik adott esetben részt szeretnének venni, de azért nem fognak tudni részt venni, mert túlságosan későn derül ki, hogy itt van. Tehát a mi kritikánk elsősorban erre irányul, és azt szeretnék mondani, hogy a napirendek módosításával, új rendek fölvételével, esetlegesen szavazások beiktatásával, hogyha módosítani kell valamit, akkor ez időben történjen meg, mert ha az utolsó pillanatban történik, akkor, ö, ö, akkor ez különféle zűrzavarokat, egyeztetési problémákat okoz. Külön ö, ö, egyeztetést kellett tartani ebben a két témában, mert egyébként a hónapi szavazáshoz ma van. Tehát valamennyünknek megnehezíti a létenyt. Nagyon több tervszerűséget, több előrelátást várunk el a, mind a titkárságtól, mind elnök asszonytól, amikor összeállítja a programot. Monsieur je désolé de devoir vous contredire, Nézést, hogy Őri ellen kell, hogy mondjak, mert a tény az, hogy minden egyes résztvevőt tájékoztattunk, időben, teljes mértékben időben. Ezt a az elektronikus szavazást a koordinátorok ülésén terveztük be, amely magának a különböző jelentéseknek a szavazati ütemtervét fogadja el. Világosan jeleztük már a koordinátorok ülésén, hogy ma fogunk szavazni e két témában. A titkárság vezetője is tájékoztatott az egyeztető ülésen minket, a politikai ö, funkcionáriusokkal ö, egyeztetésekor elmondta, hogy harmonikusan kívánunk együttműködni, és ezen az egyeztető ülésen tőle is hallottuk még februárban. A napirendet azóta nem módosítottuk. A napirendet így küldtük meg, már múlt héttől a mai ülésünkre való felkészüléshez. De megértem Őri urat, hogy ö, szólni kívánt erről a kérdésről. Most a kilences napi rendre térünk, és az éves jelentésre versenypolitikáról című Ungareanu jelentésről fogunk szavazni. Ma délelőtt vizsgáltuk meg a kompromisszumos módosítókat erről a jelentésről, ö, úgyhogy amennyiben senki nem kívánna előzetesen megjegyzéssel élne, azt javaslom, hogy a kettes módosítós Ludvigson, Szerkesz és Kestex tollából szavazzuk meg mellette. Ellene. Tartózkodik. Elutasítva. Hármas módosító Bulam mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadva. Négyes módosító Ludvigson mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadva. A kompromisszum három frakcióval mellette ellene tartózkodik elfogadva. B kompromisszum három frakciótól mellette ellene tartózkodik elfogadva. Kettes bekezdés. Hetes módosító Ludvigson Kastex tollából mellette ellene tartózkodik elfogadva. Mód, kilences kilences módosító uh, nem, elnézést javítja magát az elnök asszony. Nyolcas módosító Ludvigson Castex mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Kilences módosító Hungoreánon mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Tízes módosító Ludvigson Cerkász Kártex tollából mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 11-es módosító jelentéstévétől mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 12-es, 13-as visszavonták, tehát most a 14-es módosítóról szavazunk. Ludvigson és Szerkász tollából mellette ellene tartózkodik. Elfogadva. C kompromisszumról szavazunk. Mellette ellene tartózkodik. Elfogadva. 16-os módosító Ungoriano mellette ellene tartózkodik. Elfogadva. 17-est visszavonták, 18-asról szavazunk, mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 19-es módosító, mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 20-as módosító ungoránu mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 5-ös bekezdés, 21-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 5-ös bekezdés, 22-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 23-as módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadva. Preambulumról B után az egyes módosító Ludwigson és Castex képviselőktől mellette ellene tartózkodik. Elfogadva. Most pedig magáról a szövegről elektronikus módon kérem szavazzunk. Megnyitom a szavazást. Nekem nincs viszont itt a szavazókártyám. Mindenkinek megvan egyébként a szavazókártyája? Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 32-en mellette szavaztak, egy ellenszavazattal, egy tartózkodással gratulálunk a témafelelősnek. jelentéstevő úr legyen nagyon éber az Ekon szakbizottságban azért, hogy ők maximálisan figyelembe vegyék mindazt, amit megszavaztunk. Tízes pont az Európa Globalizációs Alkalmazás Alap igénybevétele, mégpedig Antonio Merloni SPA társaság vállalkozásnak az esetében olasz vállalkozásról van szó, egy olyanról, amely mivel is foglalkozott? Les appareils domestiques? Háztartási gépeket készít? Igen, háztartási gépeket, valóban. Szavazásra bocsátom azt a levelet, amely vitatámát képezte, és megállapodásait a munkacsoportban, amely a FAM témával foglalkozott, és a Költségvetési Szakbizottság Dárden kollégánknak a mint kettős ügynöknek a javaslatáról holnapi napon fog szavazni. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodások akkor jóváhagyásra került. Ellenőrizzük elektronikusan? biztos, ami biztos, elektronikusan is elez, ellenőrizzük, és meg is nyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 32 mellette, kettő. tartózkodott, nem egyhangú a jóváhagyás, de mégis azért eléggé szép és nagy a felhatalmazás. Nos, akkor lezártuk a szavazási részét az ülésünknek és következik most a 11-es napi rendi pont, ez egy meghallgatás, fontosnak tartottuk, hogy megszervezünk egy meghallgatást a fiatalok munkanélküliségének témájában. Milyen kivezető utak lehetségesek? Tisztleckája asszony a felelős azért a saját kezdeményezésű jelentését, amelyet témában születik majd, és a FAM, illetve a Kulturális Szakbizottság véleményt fog alkotni ezen jelentésről. Még mielőtt megadnám a szót a vendégeinknek, akiknek már eleve köszönetet mondok, hagyja meg a szót jelentéstevőnknek azért, hogy felvezesse a témát. Természetesen jelzem azt, hogy olyan témáról van szó, amelyen foglalkozott már a szakbizottságunk több ízben is. Többek között Turunen kolléganőknek a fellépése keretében, és akkor, amikor önök megbíztak azzal, hogy szóbeli kérdést intézek állásfoglalási kimenettel a plenárison a e témában, akkor is ö, eredményesen jártunk el, mert hogy a legutolsó, és az utolsó előtti tanácsülésen, és akkor, amikor szó esett a az EIT-n, az állam és kormányfők ülésén a több éves pénzügyi keret, akkor ők az érintettek nagyon fontos döntést hoztak, 6 milliárd eurós keretet biztosítottak a fiatalok számára, erről különben majd Marásáti asszony jelentések kapcsán az a tekintetében fogunk még beszélni, és Kóza asszonynak a jelentése keretében is, akkor, amikor a, az általános utális alapokról szóló keretet fogjuk megvizsgálni. Függetlenül mindezektől a koordinátok elszántak voltak a tekintetben, hogy ismételte szülesen egy kifejezetten a témának szentelt jelentés. Foglalkozunk tehát a fiatalok munkanélküliségével vagy foglalkoztatásával kapcsolatos csomaggal külön módon, és most pedig hagyadjon meg a szót Tízeszkászonynak. Köszönöm szépen! Dziękuję, dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák! Amikor ezen a jelentésen dolgoztam, és átnéztem az intézkedéseket, amelyeket már bevezettek, illetve most terveznek ezen a területen a fiatalok garanciáját illetően, akkor arra a következtetésre jutottam, hogy a lehető legszélesebb megközelítést kell alkalmaznunk. Nem elég egy rövid távú szemlélet, bár rövid távon is nagyon rossz a helyzet. Ennek ellenére egy hosszú távú intézkedéscsomag kell arra, hogy a fiatalok munkanélküliségének problémáját megoldjuk. Ez azt jelenti, hogy elsősorban a piac igényeihez kell igazítanunk a képzési programokat, és a gyakorlati képzéseket úgy kell fölkészítenünk a fiatalokat, hogy a munkaerőpiacon a munkáltatók igényeit ki tudják elégíteni. Ez azt jelenti, hogy a tanárok, a munkaadók, <clears throat> az állami szervek és a fiatalok igényeit össze kell hangolnunk. Azokról is szó van itt, akik még csak a jövőben lépnek be a munkaerőpiacra. Tehát egy informális képzésre van szükségünk, amely lehetővé teszi a fiatalok számára, hogy megismerkedjenek a szakmákkal, olyan területeken is, ahol olyan szakmákban is, ahol a gyakorlat sokkal többet számít, mint az elméleti képzés, amit gyakorlatot nem tudnak megszerezni az iskolában. Nagyon fontos, hogy már a az általános iskola után kezdjük lassan fölkészíteni a fiatalokat arra, hogy milyen szakmai skillekre lesz szükségük. Ezen kívül a vállalkozó szellemet is erősítenünk kell a fiatalokban. Amikor én 18 éves voltam, akkor én már a munkaerőpiacon munkákat vállaltam, és soha nem is bántam meg. Úgyhogy arra kellene ösztönözni a fiatalokat, hogy legyenek aktívak vállalkozó szellemek. Ez azonban azt kívánja meg az államtól, hogy rugalmas legyen. Például adjunk adókedvezményeket a fiataloknak. A költségvetésben erre külön összegeket kell elkülöníteni, mert a fiatalok munkanélküliségének a költsége sokkal magasabb, mint az, hogyha adókedvezményeket biztosítanak nekik. Hogy mondjam el, hogy ezeknek az intézkedéseknek párhuzamosan kell folyniuk. A konjunktúra érdekében tett intézkedésekkel párhuzamosakkal. Ezek különféle eszközök lehetnek. Képzés, és olyan munkahelyek, amelyeket a munkáltatók biztosítanak. Nos, elnök, tehát nagyon fontos ebben a bevezetőben az, hogy ön inkább kérdéseket tegyen fel a meghívottaknak, amiben ki tudjuk segíteni. E, bardzo się cieszę z przybycia e, dzisiejszych ekspertów. Nos, elnök asszony, nagyon örülök annak, hogy e, a szakértők itt vannak, és meg vagyok róla győződve, hogy azok a hozzászólások, amik ma elhangzanak itt, nagyon hasznosak lesznek, hiszen önök nagyon nagy tapasztalattal rendelkeznek, és ezeket a hozzászólásokat, megjegyzéseket felkarolom a jelentésemben. Én remélem, hogy ma megoldást találunk arra, hogy multilaterálisan hogyan közölhetjük, közelíthetjük meg ezt a témát. Ne csak egy dokumentum szülessen itt, ne csak egy olyan dokumentum, amiről tudja valaki, hogy létezik, hanem egy olyan dokumentum, ami a gyakorlatban is lehetővé teszi majd, hogy a fiatalok munkanélküliségének problémáját megoldjuk. Én meg vagyok róla győződve, hogy ez a probléma mindenkit érint, teljesen mindegy, hogy milyen politikai irányultsága ott van magáénak. És itt a szakbizottságban egy hatékony és megoldáskész dokumentum születik ebben a szakbizottságban ez a dokumentum ne csak egy elveszett generációról szóljon. Euh, Öt meghívottunkat szeretném most üdvözölni. Hát a kiválasztási folyamat ö, ö, az Ample szakbizottság tagságától komoly ö, munkát, időigényes munkát követelt, Egyetlen nőt sem találtunk a meghívottak listájáról, hát ugyan hol van a hiba? Nem tudom, ezen el kellene gondolkodnunk, de azonnal megadom a szót első elő, a, előadónknak. Lehet, hogy nem tudom jól kiejteni az egyetem nevét. A Jagelló Egyetem professzora Krakóból, Jaroszláv Gornyák úr, professzor úr, 5 percben kérném, hogy tartsa meg előadását. Dziękuję e, bardzo Pani Przewodnicząca. E, Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban. Az ifjúsági munkanélküliség komoly probléma, ezért is örülök annak, hogy felelősség teljesen állnak hozzá a politikusok. Valóban az ifjúsági tőkébe be kell investálni, és az ifjúsági munkanélküliséget e- e- elő kell mármint hogy le kell szorítani az oktatásba, a képzésbe kell befektetni, a bizottság is. Utalt erre az ifjúsági garanciának köszönhetően. Ennek célja az, hogy szavatolja a megfelelő oktatást, a szakképzéshez, szakmunkásképzéshez való hozzáférést, valamint az informális oktatáshoz való hozzáférést valóban nagyon érdekes a szakmunkás képzési aspektusa is ennek az ifjúsági garanciának. Minden egyes folyamatban olyan mechanizmusokról van szó, amelyeknek célja a probléma megoldás. Az ifjúsági garancia rendszer azzal jár, hogy az ifjúsági munkanélküliséget le kell szorítani az ifjúságnak a munkaadók igényeinek megfelelő ismeretekkel, képzési szinttel kell rendelkezniük. Ki kell hangsúlyoznunk azt is, hogy a legfőbb oka az ifjúság munkanélküliségének az, hogy bizony a tagállamokban, számos tagállamban egyszerűen a munkanélküliség merült föl a képzés hiánya miatt is. Ami a gazdasági visszaesést és a, azt az aspektust illeti, mely szerint a munkahelyek egyre inkább elvesznek, hát hogyan lehet ezt a helyzetet orvosolni? Azok a vállalkozások, amelyek új munkavállalókat keresnek, azok tehetnek valamit a helyzet javítása érdekében. Ha szelektív kritériumok alapján kívánunk támogatást adni, az sem helyes mert olyan intézkedéseket kellene tennünk, amelyek tényleg mindenkit széles körben céloznak. A fiatalokat, az idősebbeket, és azokat is, akiket fenyeget a munkanélküliség, meg akkor is, ha jelenleg alkalmazásban vannak. A különösen nehéz helyzetben a piac tanulmányok, a tudományos tanulmányok azt mutatják ki, hogy a fiatalok valóban az a csoport, amely különösen veszélyeztetett, de más csoportok is, mint például a fogyatékkal élők is különösen veszélyeztetettek. E, wskazuje się na małą skuteczność aktyw... Vannak olyan csoportok, amelyeknek potenciálisan jobbak az esélyei arra, hogy munkához jussanak. A politika területén általában véve elmondhatjuk azt, hogy nagyon kevés olyan intézkedést tapasztalunk, amely ö, célzottan a fiatalokra irányul. Ö, pedig nagyon jó lenne, hogyha az adózás területén segítenénk őket, tehát például a fiatalok, akiknek nincsen tapasztalata, ma különösen nehéz helyzet előtt vannak. <clears throat> Én szeretném hangsúlyozni azt, hogy 25 év alattiakban határoztuk meg a fiatalokat, de szerintem ki lehetne bővíteni ezt a kört. <clears throat> akik tovább tanulnak, akik felsőfokú diplomát szereznek, azok körében kimutathatóan kisebb a munkanélküliség. De még egyszer <clears throat> versenyképesnek kell lennie egy jó politikának nem csak arra kell koncentrálnunk, hogy mi történik a válság idején, hanem arra is, hogy mi történik majd a jövőben. Jelenleg, ha áttekintjük a bizottságnak a közleményeit, a fiatalok munkanélküliségét illetően nagyon kevés konkrét intézkedést látunk. A mobilitásnak köszönhetően minden egyes tagállamban nem csak saját nemzeti, saját állampolgárokat képeznek a tagállamok, hanem potenciálisan más tagállam számára is. Tehát az európai intézményektől, ha azt várják, hogy minden egyes diplomásnak munkahelyet ígérjen, munkahelyet garantáljon, ez egy hamis elvárás. Ezt nem tudjuk megvalósítani. Aztán az ilyenfajta garanciák egyszerűen csak azt eredményezik majd, hogy akik nem a felsőoktatásban tanulnak, hanem gyakorlatban szerzik meg a képesítéseket, ezeknek az esélyei csökkennek. Ez pedig azt is jelenti, hogy vannak eleve olyan régiók, amelyek hátrányos helyzetben vannak, mert kevesebb a gyakorlati képzésre nyújtott helyek száma. Aztán a bizottság közleményében az szerepel, hogy gyakorlatilag egy beruházási csomagot kell létrehoznunk a fiatalok számára. De ez önmagában nem elég, nem csak szabályokra van szükség és erőforrásokra. Hogyha ki akarjuk elégíteni az igényeket, de csak ezekkel az eszközökkel, akkor nem feltétlenül teremtünk minőségi munkahelyeket. Ezt figyelembe kell venni a munkáltatóknak is, és a munkavállalóknak is. Nyilvánvalóan vannak olyan országok, ahol már régen létezik egy rendszer, ami integrálja a fiatalokat a munkaerőpiacra, ott más a helyzet. Nem győzöm eleget hangsúlyozni, hogy a képzés, oktatásban a minőség alapvető fontosságú. Semmi értelme olyan tanfolyamokat ajánlani a fiataloknak, amik mondjuk négy hónapig tartanak, és azt mondani, hogy utána kapsz egy munkahelyet, ha az a munkahely nem megfelelő minőségű. Tehát csak egy nemzetközi együttműködés hozhat gyümölcsöt ezen a téren. A bizottság szeretné az európai szociális alapokat alkalmazni erre a célra, de eddig nem sikerült a célokat megfelelően lefektetni. Azt jelenti sajnos, hogy vannak kis projektek, amiket benyújtanak az emberek a bizottsághoz, ezeket elfogadtatják, de a nagy, átfogó, hosszú távú programok, amelyek innovatív megoldásokat kínálnának, nem jelennek meg pedig Európa szintű programra van szükségünk, nem szétaprózott programokra. Olyan nagy ívű programokra, amelyeket az EU finanszíroz, amelyek támogatására a háttérben tudományos bizonyítékok vannak, és amelyeknek bizonyíthatóan haszna van a jövőben. A Youth Guarantee nagy kihívás a tagállamok számára, de mindenkinek megéri, hogy ebbe ruházzon be. Köszönöm. Bien, alors je vais donner la parole. Most Mölger Polkbagang úrnak adom meg a szót, aki a német tévedett az elnökasszony, tehát a német szövetségi kormány foglalkoztatási ügynökségét képviseli. Kérném, hogy az előtte szóló példáját ne kövesse, és legyen szíves 5 percben szólni. Ähm, Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim! explicite egyetlen program ismertetésére kértek meg, amelyet a felelős minisztérium dolgozott ki, és az én szervezetem Németországban. Természetesen a fiatalok garanciáját, illetően szélesebb körű információkat is tudnék adni, mert a mi intézményünk nagyon sok ehhez kapcsolódó intézkedést valósít meg, és mert Németországban tulajdonképpen a Youth Guarantee már él. A program, amit szeretnék ismertetni, a The Job of My Life, életem munkája címet viseli. 2013 és 2016 között fut. és 139 millió eurót kaptunk erre a programra. Szeretnék néhány dolgot elmondani erről a programról. Először is mi hiszünk a valós európai munkaerőpiacban, egy kiegyenlített piacban. Tehát ez azt jelenti, hogy a mobilitást és a szabad mozgást támogatjuk. Ha már az európai mobilitásról van szó, akkor az EURES hálózatot létrehoztuk ennek érdekében. Ez nagyon fontos, hiszen a partnerek egymás között egyeztetnek. Tehát a határon átnyúló tevékenységeket illetően konkrét nevesített partnerek cserélnek információkat a szakmákat illetően. Tehát itt van egy kvázi adatbázis, hogyha valaki keres egy jelöltet egy szakmára, és a munkaadók részéről is potenciális munkahelyeket kínálnak. Tehát itt nem egy potenciális szükségletről van szó, hanem mindig csak az léphet be a hálózatba, aki konkrétan munkahelyet kínál, vagy aki konkrétan jelölteti magát egy munkahelyre, mert éppen munkanélküli. Szerintem általában nem ismerik az emberek, hogy mi a helyzet a fiatalok körében a munkaerőpiacon Európában. Hagyj világítsak rá erre. Nem csak munkahelyet nehéz szerezni, hanem egyetlen most már a képzés oktatáshoz is nagyon nehéz hozzáférni. És egyre nő azoknak az embereknek a száma, akik hosszú távon munkanélküliek. A mobilitás problémája Európában nem olyan probléma, ami rejtett lenne. Tehát pontosan tudjuk, hogy hogy néz ki a helyzet tudjuk, hogy ki mobilis, ki nem mobilis. Sind denn die Gründe? Dieses Programm setzt an... Mi az oka ennek? Nagyon sok esetben nem lehetséges állami támogatást kapni azoknak a fiataloknak a számára, akik egy másik tagországban szeretnének munkát vállalni. Tehát mi fölállítottunk egy listát arról, hogy milyen faktorok befolyásolják a sikert. Ez a program a fiatalok képzésére Németországban a következő ütemterv szerint áll föl, és még hozzátenném azt, hogy a származási ország és a cél országban is mobilisnak kell maradnia a jelöltnek, de a mobilitás a származási országban kezdődik, eleve ha nincs nyelvtudása a jelöltnek, akkor a mobilitás nem valósulhat meg. Tehát mi felvázoltuk, hogy milyen faktorok befolyásolják ezt. Annak ellenére, hogy írásban azt közölték velünk, hogy 8 percig szólhatok hozzá, és most mégsem, ennek ellenére én röviden átkalauzolnám önöket ezen a dokumentumon. Ezek itt mind a képernyőn finanszírozási lehetőségek, amelyet igénybe vehetnek olyan uniós fiatalok, akik egyik országból a másikba szeretnék munkát vállalni. Tehát először, mivel Németországról beszélünk, itt először a német nyelv kurzusokat említünk. Ez a legfontosabb faktor, hiszen tartani kell a kapcsolatot, kommunikálni kell a kliensekkel, a munkaadóval. Tehát ez a legfontosabb Németországban. De mivel a fiataloknak nincs pénze arra, hogy beiratkozzanak egy nyelvkursust, hogyan ö, oldják meg ezt a problémát? Ezek mind-mind kérdések, mind-mind nehézségek, és ebben a programban válaszokat találunk, és finanszírozási lehetőségeket nyújtunk az érintettek számára. Tehát én mondtam, a származási ország és a cél ország, a befogadó munkavállaló helyzete is nagyon fontos. Ezt látják itt a diák. A fiatalok mobilitása néha vitatott. Ezért hagy mondjak még néhány szót arról, hogy Németországban milyen vita övezi ezt, és hogy a származási országokban milyen vita övezi ezt. Az első érv, ami mindig fölmerül, az az, hogy kiszorítjuk a tehetséges, jól képzett embereket a saját országunkból, és el, elüldözzük őket másik országba. A másik probléma hogy azokban az országokban, ahonnan az emberek kivándorolnak, azokban az országokban bizonyos munkaerőpiacok veszélybe kerülnek. De a mi programunk figyelembe vette ezeket a problémákat, és nagyon gyakran találkozunk ezzel az érveléssel. Mert mondtam, hogy 139 millió euró áll a rendelkezésünkre, ez nagyon-nagyon sok pénz de próbálják meg elosztani azzal, hogy potenciálisan hány ember támogathatnánk ezzel Európában, és hogy Európában 7,5 millió fiatal munkanélküli van, akkor még hogyha minden finanszírozási lehetőségünket kimerítünk, és minden jogosult igénybe venni ezt, akkor nem következne be az agyelszívás. De sajnos ugyanakkor az is igaz, hogy nem tudnak betömködni azokat a lyukakat, amik eh, keletkeznek eh, a munkaerőpiacon. Tehát ez az intézkedés csak az első lépés. Ezzel zárnám az előadásomat, várom a kérdéseket. Köszönöm. Merci. Nagyon szépen köszönöm. Most pedig megadnám a szót Massimiliano Mascherini-nek, Mascherini-nek. Mascherini, ugye? Talán így kell. Vagy Mascherini? Ön research manager a Eurofondnál, és ha jól tudom, kiosztott dokumentumokat ott a teremben, de nyilvánvaló, hogy ezt most kommentálni is fogja. Már nem is merem azt mondani, hogy 5 perce van, mert azt is tudom eleve, hogy 8 percet fog igénybe venni. Merci, Madame la président. Euh, köszönöm szépen, asszonyom, tisztelt hölgyeim és uraim. Szép jó napot kívánok, köszönöm a meghívást. A mai előadásomban röviden szeretnék szólni az önök ifjúsági garanciáról szóló témájához szeretnék hozzászólni, ennek eredményeiről beszámolni. Tudjuk, mennyire drámai a helyzet Európában amikor az ifjúsági munkanélküliséget nézzük 2010 egyben 13 év alatti fiatalok, akik se nem dolgoznak, se iskolában nem járnak, se szakképzésben nem vesznek részt, bizony óriási méreteket öltött, sok-sok millió ilyen fiatal volt Európában. Hát bizony óriási gondot jelent ez az egyén számára, költségek kiesnek nem csak az egyén, hanem a társadalom számára és hát a fizetésektől elesnek a fiatalok, adókat nem fizetnek be, de hát szociális jóléti támogatásoktól is sokkal több van. Látjuk az óriási összeget, ami az EU GDP-jéből hiányzik 153 milliárd euró, ez 1,2%-a a, a GDP-nek. Ez fenntarthatatlan, lehetetlen ezt a helyzetet Európában tovább vinni. A tagállamok hogyan lépnek fel? kötelezettséget vállalnak arra, hogy végrehajtsanak olyan intézkedéseket és kezdeményezéseket, amelyeknek hála a fiatalokat bevonják, újra integrálják a munkaerőpiacra. Különböző lépéseken keresztül teszik ezt meg, a gyerekeket elvezetik a fiatalokat az iskolából a munkaerő piaci munkahelyekre, a korai iskolai lemorzsolódást megakadályozzák, visszavezetik a fiatalokat az iskolába, segítük őket abban, hogy leépítsék azokat, vagy le, sikerüljön lebontani azon akadályokat, amelyek beütköznek azok a kitett fiatalok, akik nem tudnak dolgozni bizony nagy kihívást jelent ez minden tagállam számára. Nehéz az igazán sikeres megközelítést megnevezni, egyre inkább formális értékelésre van szükség, hogy a szakpolitikák milyen eredményeket érnek el. Ugyanakkor Általában mindenki egyetért abban, hogy értékes az ifjúság egy garancia, abban, hogy integrálja az ifjúságot a munkaerőpiacra, a társadalomba való visszaintegrációjukat és segíte, és, és azt is, hogy végre sikerüljön egy kicsit enyhíteni a munkanélküliség nehézségeit. Szeretnék külön kiemelni egy igen hatékony példát, ez a finn megközelítés. Biztos vagyok abban, hogy finn kollégám majd mélyrehatóban beszél erről, erről a megközelítésről. Két részből áll ez a megközelítés. Az első az a testre szabott megközelítés, ahol a fiatalok külön személyre szabott tervet kapnak arra, hogy hogyan lesznek képesek jobban a fiatalok visszakerülni munkakeresőből a dolgozó pályára. Aztán egy garanciát biztosítanak a munkakereső számára arra, hogy képzésben rész, részesülhessenek. 2011-ben körülbelül 80%-a a résztvevőknek, a finn résztvevőknek a programot elvégezte a fő elénye ennek az ifjúsági garanciának az, hogy testre szabott támogatást nyújt a fiataloknak arra, hogy tájékozott döntést hozzanak arról, hogy hogyan lépnek át ki az iskolából és be a, a, a munka erőpiacra, és valóban célirányosan segítik a fiatalokat. Aztán bátorítja azt is, hogy azonnali fellépés történjen a fiatalok munkanélkülése ellen, miről is van szó. Az ifjúsági garancia egyik nagy pró érve az, hogy a veszélyes munkanélküliségből valahol átsegíti a fiatalokat, és nem maradnak tartósan munkanélküliek, mondjuk ha a svéd példát hoznám ide föl. Aztán az ifjúság nem marad egyedül, nem magában kell el ö, megküzdeni a helyzettel. Intézményekben is, ö, intézményekhez is bizalommal fordulhat. Itt beszéltem a társadalmi következményekről. A legijesztőbb a fiatalok számára pont az, hogy egyedül maradnak ebben a nehéz helyzetben. Ugyanakkor valóban azt is ö, meg kell értenünk, hogy az államok beavatkozása fontos, területen, és hatékonyabbá kell tenni a fiatalok számára azt, hogy visszatérjenek a munkaerőpiacra, és tartósan utat, csapást biztosítunk számára ahhoz, hogy eljú, számukra ahhoz, hogy eljussanak a probléma végét jelentő munkahelyükre. Azt is meg kell értenünk, hogy az ifjúsági garancia önmagában a strukturális problémáját, a fiatalok munkanélküliségének képtelen megoldani függ nagyban attól, hogy milyen más állami szakpolitikákat vezetnek be, akár a gyakornokságról beszélek, akár a szakmunkásképzésről. Nos, hát ezek is ilyen példák. Fontos megértenünk ezen aspektuseket, viszont, és azt is, hogy egyfajta integrált állami foglalkoztatási szolgálati megoldásra van szükségünk, és úgymond személyre szabott támogatást kell az ifjúságnak nyújtanunk. Persze attól is függ az, hogy az egyes országok mennyire készek arra, hogy ezen ifjúsági garanciával éljenek. Két ö, ö, ö, megközelítést kell közelíteni, egymáshoz hasonlítanunk, a, a személyre szabott megközelítést, valamint a garancia közvetítését, átadását a fiatalok számára. Fontos, hogy az állami ö, ö, munka közvetítő szolgálatok is működjenek ö, egy ilyen személyre szabott módon. Vannak olyan becslések, melyek szerint 15 országban 21 milliárd eurót követtek, költöttek erre a megközelítésre, ezt az ILO végezte ezt a becslést persze kevesebb ország példájával is élhetnék, tisztelt Hölgyeim és Olaim. Tudjuk, hogy 153 milliárd euró kiesésről van itt szó, 15 százalék a NIC fiatalok száma, 23 milliárd eurós költsége lesz ennek. Ez a mi becslésünk ha nem lépünk fel a terepen, ennyit kell majd ö, fizetnünk, de ezen gyakorlatokat a nemzeti kontextusba kell behelyeznünk, és az ifjúsági garancia befektetésben a tartós befektetést kell preferálnunk, valóban időben kell lépnünk végül is, eljött az ide annak, hogy lépjünk, mert mi történik, hogyha a fiatalokat ö, ö, nem segítjük hozzá a munkaerőpiaci hozzáférés, ez az, hogy egyszerűen egy elveszett nemzedék fog itt élni velünk. Ez nagy baj lenne, nagyon köszönöm a figyelmet. Most pedig megadjuk a szót Kimo Rútúnak, aki munka piaci tanácsadó Finnországban a foglalkoztatási és gazdasági minisztériumban nagyon kevés olyan ország létezik, ahol egy időben egy minisztérium lássa el a foglalkoztatási ügyi és a gazdasági minisztériumi funkciót, úgyhogy ez is egy nagyon izgalmas, példaszerű dolog. Azt hiszem, hogy lényeges arra is kitérdem, hogy az Európai Parlamenti hétnek a keretében a nemzeti parlamentekkel egyeztetve arról beszéltünk, hogy valóban a fiatalok foglalkoztatása egy olyan téma, amelyben a finn elbéli rendszert bemutatták, és kiválóan mutatták be. Rusz úr, körülbelül 8 percet adok önnek is. Thank you very much. Um, Köszönöm szépen. Ahogy már mondták, én a Finn Youth Guarantee programot ismertetem. Ez év elején indítottuk el. Már korábban is voltak kezdeményezések erre, de ez év elejétől a finn kormány egy átfogó modellt vezetett be. Ez az ajánlásoknak, amelyeket a tanács februárban eh, adott ki, teljes mértékben megfelel. Mielőtt belemennék a programba, hagyj ismertessem a helyzetet Finnországban. Kb. 19%-os a fiatalkori munkanélküliség, tehát éppen hogy az európai átlag alatt Sajnálatos módon nem csökken ez az arány, mert nagyon meggyengült a gazdasági helyzet 2011 óta. De van egy pozitívum Finországban, nevezetesen a fiatalok körében a munkanélkülieknek kevesebb, mint 20%-a van munkanélkül három hónapnál hosszabb időre. Ez annak köszönhető, hogy nagyon aktívak vagyunk ezen a területen. A munkanélküli hivatalban már az első két hétben megpróbálnak segíteni a fiataloknak. Nagyon nagy prioritást élvez ez a probléma a kormány programjában A kormány ezt a programot már 2011-ben felkarolta. Két fajta célunk van. Az egyik célcsoportunk a fiatalok, ahol munkahelyeket, képzési formákat kínálunk a fiataloknak a munkanélküliségük első három hónapjában. A második célcsoportunk olyan fiatalok, akiknek még nincsen középfokú diplomája. A kormány 60 millió eurót biztosít erre évente Finországban. Meg kell, hogy mondjam, hogy ez egy hatalmas összeg, különösen a figyelembe veszük a jelenlegi gazdasági helyzetet. Ezen kívül 52 millió eurónyi további mm, támogatást ad a finn kormány a 20 és 25 év közötti fiatalok számára, akik nem rendelkeznek szakképesítéssel. Képzési lehetőségeket nyújtunk a fiataloknak. 100 <clears throat> új ilyen helyet teremtettünk Finországban, és ezt regionálisan osztjuk el. Talán sokan tudják, hogy Finországban nagyon nagy különbség van a régiók között, és igazából a lakosság a déli részeken, a nagyvárosokban koncentrálódik. Ezen kívül a felvét teli kritériumokat is megváltoztattuk, hogy kit veszünk be az ilyen képzési programokban. A képzési programokban prioritást élveznek azok, akiknek egyetlen nincs középfokú bizonyítványa. Ezen kívül. Pénzügyi támogatást adtunk a munkáltatóknak is minden egyes olyan gyakornoki helyre, amiket létrehoznak, ez havonta 800 euró. Aztán az állami közigazgatásban is teremtettünk ilyen képzési helyeket és gyakornoki helyeket. Továbbá további támogatásokat is nyújtunk. De ennek ellenére még ennyi pénz sem elég, és módosítanunk kellett a rendszerünket kicsit, hogy összehangoljuk a képzést, a munkahelyeket és a képzési lehetőségeket Finországban. Tehát egyre nagyobb felelősséget róttunk az önkormányzatokra, hogy tanácsadással szolgáljanak a fiatalok számára. Amikor egy fiatal befejezi a középfokú oktatását, akkor az önkormányzatoknak segíteniük kell ezeket a fiatalokat tanácsadással. Ezen kívül van egy úgynevezett Outreach Youth work, ez azt jelenti, hogy szociális munkásokat alkalmazunk olyan fiatalok bevonására, akik egyébként minden egyes hálójukon átestek a szociális rendszerben. És ez a rendszer az egész országra kiterjed, és minden olyan fiatal bevon, aki sem oktatásban, sem a munkaerőpiacon nem vesz részt. Végül. Új in, in, in the youth guarantee. Szeretném hangsúlyozni, hogy mindenképpen átfogó modellre van szükség, ezt mutatja a dia. Össze kell, kort, össze kell hangolnunk a politikai területeket, be kell vonni a szociális partnereket, a fiatalokat, és mindenki mást, mind a tervezésben, mind a végrehajtásban. <clears throat> A finn modellben van egy központi pont, egy munkacsoport, aki összehangolja ezeket a területeket, és biztosítja, hogy minden egyes társadalmi csoportot bevonjunk az értékelésben, megvalósításba és összehangolásba. Köszönöm szépen! Um, merci. Nagyon szépen köszönöm last but not least, végül de nem utolsó sorban, most pedig a Youth Forum képviselőjét fogjuk meghallgatni, az elnökét szólítom, Peter Majeskivt. Bonjour, merci bien. Euh, Köszönöm szépen, Tisztelt Hölgyeim és Uraim, én az Ifjúsági Fórumot és tagjait képviselem a meghallgatósan. Ilyen független, demokratikus, európai ö, ö, nemzetközi és nemzeti szervezeteket képviselünk, ezért mi vagyunk a fiatalok szócsövei Európában. Az ifjúsági munkanélküliséggel és a szociális befogadással évek óta foglalkozunk 2008 óta nevezetesen megszorítások éveiben élünk, és a fiatalok a költségvetési megszorítások áldozatai tudjuk, hogy egyre inkább szükségesé válik a támogatásra az ifjúság számára nem csak emberi méltóság szempontjából, hanem a társadalmi megfontolások miatt, és mindenki emlékezhetne arra, hogy 153 milliárd euró költsége jár majd az ifjúsági munkanélküliség Európa számára, hiszen kiesnek a bevételektől az államok 2011-ben. Számos év óta dolgozunk e témában, és nagyon sok tagállam fenntartásokkal él, amikor az ifjúságba kell befektetni, még a baby boomer generáció korosodása óta is így van ez, ezért az Európai Unió számos olyan csomagtervet indított útjára, amelynek hála 2000 2011. december óta a fórum is támogatja azt, hogy különös kihívásoknak próbál megfelelni a bizottság szövege segíteni az ifjúság hozzáférését a piachoz, és hogy a tanulásból átkerülhessen a munkaerő piacra, mobil módon tehesse meg ezt. Ez leménye a bizottságnak igen jelentős fejlemény, és az ifjúsági fórum nagyra értékeli ezt a lehetőséget, mely szerint javaslatokkal élhetünk, és hozzájárulhatunk a dokumentumhoz. A dokumentum hangvétele ambiciózis, elismeri, hogy milyen sajátos súlyos a helyzet az ifjúságnak, korlátozott pénzügyi erőforrásokkal rendelkezve, és a társadalombiztosítási ellátáshoz sem férnek hozzá, ezért a fiatalok egyre inkább diszkrimináció áldozatai a munkaerőpiacon. Számos éve ö, ö, hívjuk mi fel a figyelmet ezen tényekre, most végre elismerik ezeket. Az Európai Unióban a, valóban a fiatalok megítélése is változik, és egyre inkább súlyos helyzetre mutat rá, ezt üdvözölni kell. A ö, közlemény elismeri azt, hogy az ifjúsági szervezeteknek is milyen szerepe van, be kell vonni minden szinten őket abban a ö, szakpolitikák kidolgozását célzó munkába, amelyre a finn kolléga is utalt. Az a modell, ahol mindenkit bevonnak a munkába, ezt mindenképpen még más országokban is így kell megvalósítani. A szervezetünk felkéri arra a tagállamokat, hogy az ifjúsági szervezeteket is mindenképpen vonják be a minden fázisába a munkának. A nem formális oktatásra is gondolunk, igenis el kell ismerni a munkaerőpiacon szerzett készségeket is. Az ifjúságnak szüksége van arra, hogy a Youth Guarantee definíciójában is megszülessenek. 25 év alatt ö, szerepelnek az ifjúsági munkavállalók, mi a 30 évet szerettünk volna megjelentetni itt, hiszen ezzel lehetne átfogóbbá tenni ezen rendszer, de ugyanakkor kiábrándított minket az, hogy 6 milliárd eurót ö, különítenek el csak az MFF-ben az ILO 21 milliárd eurót ajánlott pontosan az ifjúsági ö, rendszerek elősegítésére, mivel 8,4 milliárdot fizet ki, úgymond az EU az ilyen megoldásokra, hát bizony ez csak egy csepp a tengerben. És a meglévő intézkedések léteznek, de valóban átfogóan át kell gondolnunk azt, hogy a fiatalok hogyan tudnának testre szabott megoldásokból profitálni, és ezt úgy megtenni, hogy valós munkahelyhez ö, ö, sikerüljön hozzájutniuk. Minőségi munkahelyekről beszélünk mi, hiszen a képzésnek, a munkahelyeknek is valóban minőségieknek kell lenniük a fiatalok igenis a struktúrált párbeszédben is hangjukat kell, hogy hallassák. Dublinban is találkoztunk a szakminiszterekkel, és igenis szükséges, hogy semmilyen diszkriminációtnak ne legyenek áldozatai a fiatalok, amikor a munkaerőpiacra visszatérhetnek, vagy beléphetnek oda. Miért? A fiatalok teljesen realisták nem olyan dolgokat kérnek, amelyekből a szüleik nem profitálhattak annak idején. Igenis, a munkahoz való jogot védeni kell. Nem lehet itt csak úgymond próbálkozni megoldásokkal, nem. A gazdasági stabilitást szolgáljuk a kontinensünkön, és köszönöm szépen még egyszer, hogy a Euro a szervezetem nevében szólhattam. Köszönöm l'exemple dans sa maîtrise. A fiatalság példamutatóan kézben tartja az időkorlátokat. Mindenkinek kettő percet adnék most pedig. egész Krisztensennek először, aztán Fédi asszonynak. Tak for det, øh, fru formand, og tak til deltagerne for jeres... Øh. Köszönöm szépen, elnök asszony, mindenek előtt köszönetet mondanék a, az előadóknak, a prezentációkért. Valóban azt hiszem mindenki egyetértett abban, hogy a jövő egyik fő kihívásával van itt most dolgunk. Igazán arra van szükség, hogy minden fiatalnak legyen kellő indok arra, hogy reggel kipattanjon az ágyából. És a fiatalok mindenképpen méltó életet kell, hogy tudjanak élni. A Eurofonthoz lenne egy kérdésem mindenek előtt, nagyon lényeges az, hogy összekössük a rövidtávú és hosszú távú fellépéseket. Hogyan lehet a Youth guarantee az ifjúsági garanciát összekötni a hosszú távú célkitűzésekkel? Hogyan lehet olyan intézkedéseket helyre hozni, vagy kialakítani, amelyek szükségesek lehetnek az országokban. Milyen fajta erőfeszítése van szükség, kérdezem. Egy másik kérdés. A fiatalok ki vannak téve az áráz versenynek a munkaerőpiacon. Mit lehet tenni azért, hogy a KKV-k, azok a szereplők tehát, amelyek a legfontosabb szerepet töltik be a munkaerőpiacon, olyan fajta ösztönzőket szolgáljanak a fiataloknak, amelyek oda vonzák őket a munkaerőpiacra. Persze nyilvánvaló, hogy keretfeltételeknek is ki kell alakulniuk, pedig nagyon szigorú keretfeltételeknek. Az ezen felül az Európai Tanács, az EIT most már belátta azt, hogy a fiatalok munkanélküliségét felelősen kell, messze menő felelősséggel kell felkarolni. A gazdaság és monetáris uniónak megvan a ö, szociális dimenziója is. Sokszor utalnak erre, és ezt jelezni kell felelős módon akkor, amikor fellépünk, ez nagyon fontos, hogy így legyen. Kléveti asszony, aztán Blikevics asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Még akkor is, hogy a frankofonia hete van, azért, ha megengedik, én a román nyelven folytatnám, hogy gyorsabb legyek. Întrebări concrete în legătură cu femeile tinere. Nos, a fiatal nők helyzetére külön ki kellene térnünk, szerintem. Mert biztos rólam, ismerik azt, hogy gyakran beszélek a nők helyzetéről. Én gyakran rákérdeztem arra, hogy mi a helyzet a fiatal nőkkel a munkanélküliség szempontjából. De még nem kaptam rá választ, mert részben nagyon jól minősített, magasan képzett nőkről van szó, akik sokkal mm, erősebbek, függetlenebbek, mint korábban, úgyhogy nagy konkurenciát jelentenek a férfiak számára mobilitás szempontjából. Úgyhogy rájuk azért kell külön koncentrálnunk, mert gyakran rájuk mutogatnak újjal, amikor arról van szó, hogy a születési arány csökken Európában. Azt hiszem, hogy specifikus intézkedésekre van szükségünk Európában. Tehát első kérdésem, foglalkoznak már ezzel? Másodszorban. Az egyik hozzászóló a belső piacot említette, a munkaerőpiacot. Én ugyan az egységes belső piacot támogatom, de azért ehhez el kell, hogy magyarázzák nekem, hogy hogyan működne egy ilyen piac hogyan hoznánk létre. Mert hát azért vannak olyan tagállamok, akik azt a jogot kérték a bizottságtól, hogy e, még ne engedjék be a munkaerőpiacukra más tagországból származó fiatalokat. Kérnék erre választ. Köszönöm. Köszönöm szépen. Blinkevics üte, azt mondja, szó aztán Mara Köszönöm szépen, elnök asszony. köszönöm minden hozzászólónak. Először szeretnék egyetérteni a Youth Forum vezetőjével valóban az az összeg, amit rendelkezésre bocsátottak a Youth Guarantee számára Európában, ez túlságosan alacsony összeg. Tudjuk, hogy 153 milliárd eurónyit veszítünk évente a fiatalok munkanélkülisége miatt. Tehát, ha ennél kevesebb a támogatási összeg, ez nem elég, de ennek ellenére folytatnunk kell a tárgyalásokat az Európai Parlament és az Európai Tanács között. Remélem, hogy majd még növelik az összeget azokat a fiatalokat, illetően akiknek nincsen végzettsége, nincsen szakképesítése. Ezeknek nagyon nehéz munkát találni. De az, ami a helyzet azokkal, akiknek van, és mégsem találnak állást. Miért? Itt most a krakói professzor úrra nézek. Igazán olyan szakmában képezzük ki a fiatalokat, amikre szükség is lesz aztán a munkaerőpiacon? Van-e valami mechanizmusunk arra, hogy felmérjük, hogy a jövőben milyen munkákra lesz szükség a piacon, vagy egyszerűen csak folytatjuk a hagyományos képzési formákat. Én ezt szeretném tudni, hogy mit tegyenek a tagállamok, mit tegyen a bizottság, Tehát, hogy a kereslet kínálat összhangban álljon egymással. Természetesen a fiatalok a populációnak mindig a legmobilisabb része, de ennek ellenére itt vannak kockázatok bizonyos tagállamokon, például Litvánia számára is. Egy fiatal, aki mondjuk vidékről származik, aztán elvándorol a nagyvárosba, akkor, ha ez a folyamat folytatódik, akkor a vidék közben elhal, ugyanakkor ez a fiatal, ha nem tud beilleszkedni a nagyvárosban sem, akkor micsoda elhagyja az országot, és átmegy Németországba. Mi lesz velük? Köszönöm. Madame la présidente, merci à tous nos Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönetet mondanék valamennyi hozzászólónak. Nagyon izgalmas hozzászólásokat hallottunk. Négy kérdésem lenne. Először is elhangzott, hogy mennyibe kerülne az, hogyha semmit nem tennék. Hány milliárdot jelentene mindez azon fiatalok esetében, akik képesítés nélkül kerülnének ki a munkaerőpiacra. Meg tudják-e közelíteni európai szinten, hogy évente hányan kerülnek ki szakképzés nélkül? Ez az első kérdésem. A második, illetve a kérdése ennek az, hogy Finnországban ezek az adatok hogyan mutatkoznak meg. A második kérdésem, a ifjúsági garancia a képzésben négy hónapot irányoz elő. Azok a fiatalok, akik képesítés nélkül kerülnek ki, azt látjuk tapasztalatunk szerint, hogy az újra oktatásba való bevonások nem feltétlen kínálja a legjobb megoldást, mert hogy valóban nagyon rossz viszonyban vannak ezek a fiatalok az oktatási rendszerekkel nem tudtak beintegrálódni, vagy integrálódni az oktatási rendszerbe, és maga az oktatási rendszer sem volt képes befogadni őket. De most akkor, amikor Finnországban szinte személyre szabott intézkedéseket hoznak, hogyan járnak el? Még mielőtt kikerülnének ezek a fiatalok a rendszerből, vagy az rendszerből, hogyan, hogyan segítik őket, és hogyan próbálják őket felelőssé tenni, felelős fellépéstől, fellépéssel a magunk a maguk részéről is, az oktatási rendszer részéről is. Harmadik kérdéskör a kirekesztetetteknek a kérdése, hogyan, hogyan tudják őket mozgósítani, hogyan tudják őket felkeresi, felkeresni, akár a különböző hátrányos negyetekben, akár az intézményekben, hogyan, hogyan járnak el, milyen rendszert építettek ki ahhoz, hogy a kirekesztettekhez, a marginalizáltakhoz eljussanak. És végezetül. Van még egy kérdéskör a fiatal asszonyokkal kapcsolatosan. Ők sokkal nehezebben tudnak belépni a munkaerőpiacra, tehát sokkal nagyobb nehézségekkel rendelkeznek, vagy szembesülnek, mint a fiatal fiúk, mert annak ellenére, hogy képzettebbek, mint ők. Finországban is van egy ilyen kihatása a válságnak? Csaba Szogó. Sogó Csaba, utána pedig Angelini asszony. Sogó Csaba. Thanks, yeah. <coughs> Somebody of you spoke about Köszönöm szépen. Valamelyik őjük említette a nagy országokat, a nagy projekteket. Nekünk a kis projektekkel van tapasztalatunk. Mi próbálunk etikai üzletvezetésről programokat ajánlani, és hatalmas problémába ütközünk az önkormányzatokkal, hogy mi önkéntes munkában vállalkozunk, és nagyon, hát jó tapasztalataink vannak, de rosszak is, hogy a kormány és a minisztériumok milyen ellenségesek a civil szervezetek önkéntes munkájával szemben. Én támogatom ugyan a nagy európai projekteket, de azért a kis civil szervezeteket is szeretném támogatni. A legfontosabb az, hogy képezzünk, oktassunk. 14 és 18 év közöttieket mindenképpen képeznünk kell. Szerintünk ez a legfontosabb. Köszönöm. Madame Angelini, puis... Angelini asszony, aztán Szerkász úr. Innanzitutto voglio ringraziare la Presidente per aver organizzato. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani az elnökségünknek, hogy megszervezte ezt a meghallgatást, és köszönetet mondani természetesen az előadóinknak is egy felvetésem, egy kifejezett kérésem a meghívottak irányába. Nevezetesen megkaphatták-e ezeket a dokumentumokat, amelyeket ismertettek velünk a mai napon? Különböző adatokra is kíváncsiak lennénk, amelyek ezekben szerepeltek. Ami pedig különösen érdekel, az a német képzési rendszer. Ha most jelzik itt hogy az előadások anyagát már kiadták, körbeadták, én még csak egyet kaptam meg. Na mindegy. Szóval köszönöm szépen ezzel együtt. A német rendszer ugyanakkor azért izgat, mert hogy nagyon jó eredményeket produkált. Hasznos lenne a számomra, erről több információt kapnom, személy szerint is, mert hogy vélemény elő véleményt készítek az ifjúsági munkanélküliségről, ezt a FAM, a Női Egyenlőségi Szakbizottságban készítem, és véleményünk szerint nagyon fontos aláhúzni azt, hogy a munkanélküli fiatalok körében a fiatal lányok és asszonyok képviselik a legnagyobb hányadot. Tehát a fiatal asszonyokat, fiatal lányokat sokkal-sokkal keményebben üti meg a fiatalkori munkanélküliség, mint a fiúkat és férfiakat. Ezt ki kell emelni. Ki kell emelni különösen annak fényében is, hogy a diplomával rendelkező fiatalok között 60 százalékát érinti, 60 százaléka nőkből áll. Tehát a nők kerülnek ki az oktatási rendszerben a legjobb jegyekkel, érdemjegyekkel. És annak ellenére, hogy ilyen kiváló eredményeket produkálnak, a munkanélküliség messze menően sújtja őket, és sokkal erőteljesebben, mint a fiúkat, férfiakat. Elnök Alexán Szerkász, aztán Jelzős asszony a szó. Köszönöm szépen, elnök hogy mint a legtöbb szakértő. Én is azt mondom, hogy egy ilyenfajta járvány strukturális okoknak tudható csak be. Éppen ezért hát nem elegendő csak pót megoldásokat kínálni, vagy pedig különböző kampányokat indítani. Három milliárd áll a fiatalok rendelkezésére, és a lehető legjobb európai gyakorlatokból kell, hogy kiinduljunk akkor, amikor ezt felhasználjuk majd. Három kérdésem lenne, és ezek a kérdések talán segíthetik azon országokat, ahol a fiatalkori munkanélküliség katasztrófája sújtja a fiatalokat. Finnország. Finnország esetében a személyre szabott fellépés, a nyomonkövetés az, amely a kulcsa a sikernek, és hát ennek nyilvánvalóan közigazgatási vonzatai vannak többek között a foglalkoztatási hivatalnoknak a működtetése formájában. A coaching, a fiatalok coachingja hogyan valósul meg, és milyen fajta adatokkal rendelkeznek e tekintetben. Aztán a Eurofund-tal kapcsolatosan szeretnék hivatkozni két ország, Finnország és Svédország tapasztalatára. Most vannak különböző megoldások a problémák orvosolása, de nyilvánvalóan ezeket nagyon, lehet, nagyon nehezen lehetne exportálni a mediterrán övezetre. Ezzel együtt azért felteszem a kérdést, hogyan lehet ezekből a tapasztalatokból valamit is átültetni, azért, hogy mi is a legjobb hasznát élvezhessük ezen gyakorlatoknak. Nyilvánvaló, hogy Finnország problematikája nem azonos Olaszországéval, vagy pedig Spanyolországéval, de mégis, mégis mit lehet ebből kiszűrni? Harmadik dolog, Németország. Súlyos problémával szembesül Németország, és kérdezem azt, hogy a fiataloknak a munkanélküliségi új típusú paradigmája mivel is járhat. A fiatalok, a spanyol fiatalok nagyon gyakran útra keltek, és ott vannak nagyon olcsó munka erőként, és úgy tűnik, hogy a déli országok általában véve nagyon jól képzett munkaerőt kínálnak az északi országoknak, nagyon alacsony áron, nagyon alacsony munka bérekért. Úgyhogy azt mondanám, hogy a mobilitás egy természetesen nagyon hasznos dolog, amennyiben kívánatos a mobilitás, és önként vállalt, de az, hogy kényszerből kerüljön sor a mobilitásra, ez már nem elfogadható, már pedig az történik a nagyon, sám, nagyon sok fiatal esetében, hogy ilyen módon kényszerülnek ebbe a formába. Szerintem Dziękuję Pani Przewodnicząca. E, ja chciałam nawiązać do fińskiego programu gwarancji dla Köszönöm szépen. Én a finn programról szeretnék néhány szót mondani. Önök azt mondták, hogy minden egyes személyre, személyre szabottan állítanak föl programot. Tehát akkor a kérdésem az lenne, hogy nőtt az évek során, a hónapok során a résztvevők száma, illetve hogyan készülnek fel, hogy tényleg ennyire mm, egyénileg külön-külön foglalkoznak minden résztvevővel. A kiadásnak a szerkezetét elemezték már? Melyik eljárás a legköltségesebb, és a beruházások az iskolázásba, azok a képzések, amiket kínálnak, közgazdaságtant tanítanak a résztvevőknek? Tudjuk, hogy 150 milliárd euróra lenne szükség az egész programra Európában, de csak 60 milliárdunk van, úgyhogy a kérdés az, hogy mivel kevesebb a pénz, ez azt jelenti, hogy a résztvevőknek a számát csökkentik, vagy a minőséget adják alább. Pedig a minőség fontos lenne. Köszönöm. Merci, euh, Köszönöm szépen, Eszély asszony a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm. Igen érdekesek voltak az előadások. Köszönöm őket. Ugyanaz a kérdésem, mint Szerkasz úrnak. Az ifjúsági garancia persze nagyszerű kezdeményezés, de attól tartok, hogy valahol a fiatalok ö, ö, reményeit tápláljuk ezzel, igen, magasra tesszük a mércét ezzel, de képesek leszünk-e megfelelni ezen elvárásoknak? Milyen alapkövetelményei vannak annak, hogy jól működjenek a tagállamokban ezen ifjúsági garanciák. Tudjuk, hogy az oktatási és társadalombiztosítási rendszereink mennyire eltérőek, mennyire heterogének a tagállamokban, hogyan lehet jól működővé tenni az ifjúsági garanciát az egyes országok sajátosságai mellett, hanem akkor csak ismerjük, ismerjük, mantrázzuk, hogy ifjúsági garancia, ifjúsági garancia, rendben, de hogyan sikerül az ifjúságot visszasegíteni a munkaerőpiacra. Csak remélni tudom, hogy nem csak hiúábrándokban ringatjuk az ifjúságot, hanem valóban tenni vagyunk képesek az ügy érdekében. Hallottuk, hogy nagyon észszerűek, amikor reményeik vannak a garancia irányába. Reméljük, hogy nagyon ilyen gyakorlatiak a válaszok is. Én magam is felteszek egy kérdést Müller, Wolfgangulnak, mert egy kicsit meglepett a neve a programnak, Job of My Life címmel. Én mindig azt hittem, hogy az ifjúságnak ma azt kell ö, ö, e, megtanítanunk, hogy nem életre szóló ö, munkahelyük lesz, de lehet, hogy én valamit nem értettem jól. Nem önnek kell megválaszolnia, de mégis a program előadása nagyon meglepett, Eh, arra is utalt az előadónk, hogy esetleg az agyelszívás kockázata merülhet fölén. Azt gondolom, hogy az egyik a ütőkártyája az EU-nak az, hogy a mobilitást már másként értelmezzük, mint a múltban. A mobilitás valamikor a római szerződés alfája és omegája volt először is. Az, azt jól kihasználó, hogy úgy mondjam, tőke áramlás számára, és aztán a személyek számára, és aztán a válság beütött. És azóta látjuk, hogy a mobilitás egészen másként alkalmazandó most, válság után, mint válság előtt. A mai mobilitás alatt mi értünk? Azt, hogy szinte ellentmondásokba ütközünk, mely szerint a karta már a rabszolga munkát tiltja, szinte olyan válsághelyzetben élünk, hogy mindenféle feltételek től mentesen kell az embereket ráerőltetni arra, hogy mobilisok legyenek, és a határvidékekre is elutazzanak, holott eredendően az országokban is, a környékükön is találhattak munkát, most pedig országokat is néha át kell szelniük ahhoz, hogy végre munkát kapjanak. Tehát az ifjúsági garanciának ezt a kérdést is meg kellene oldani, a mobilis személyek kérdését, a legmobilisabbak, legmozgékonyabbak mindig a fiatalok. De hogyha makrogazdasági eh, problémákat akarunk megoldani, és a eh, határországok, határvidéken lévő országok kérdését, Litván és lett példával élnek az IMF példaként mutat ezen két országra, amikor azt mondja, hogy az európai segítségnek hála milyen nagyszerű eredményeket ért el e két ország, de hogyan? Úgy, hogy elüldözte a fiatalait, külföldre vándoroltak. Hát így működik ez a segítségnyújtás? Nem nekünk, nem erre van szükségünk. Az ifjúsági garanciának azt is szabatolnia kell, hogy a mobilizációs, innovatív képességet, a fiatalok képességeit megtartsuk a tagállamainkban, azon tagállamokban, amelyeknek szükségük van a fiatalok innovációjára. Azért helyezzük a dolgokat vissza a kontextusokba, ne csak mindig e- azokról az aspektusokról beszéljünk, amelyekről úgy gondoljuk, hogy hogy beszélnünk kell. Most két percben megadom a szót mindenkinek, nagyon sajnálom, hogy ilyen röviden. Drizlevska asszony. Dziękuję bardzo, e, pani przewodnicząca. Również tak jak moi... Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogy az előttem szólók is én is szeretnék minden szakértőnek és minden kollégának köszönetet mondani az érdekes kérdésekért, hozzájárulásokért. Hallottuk, hogy minden szinten kell támadnunk a munkanélküliség ellen, összehangolva, de igazából a kulcs a tagállamoknál van. Így aztán a tagállamoknak nagyon fontos szerepet kell játszani ezen a téren, és mindent meg kell tenniük a fiatalok segítésére. A finn modell, amit uh, itt hallottunk, megismertünk, egy igazán jó példa, amit a többi állam is követhetne. Gonyák úr, hagyd tegyem már fel azt a kérdést hogy ön a hozzájárulásában nagyon sokat beszélt a minőségről. A minőség, a képzés, a szakmai továbbképzés területén. De ma a munkanélküliség nem csak fiatalokat érint, hanem um, időseket is az 50 éven felettieket, vagy egy másik veszélyeztetett csoport, a fiatal anyák. Ön szerint a válság után hogyan készülhetünk föl a piac igényeinek kielégítésére? Mik lesznek azok a kompetenciák, amikre a jövőben valóban szükség lesz? Annak érdekében, hogy valós karriert építhessenek. És a fiatalok hogyan találhatnának munkát? Hogy, hogy kerülhetnek ki ebből az ördögi körből? és nem tudom, hogy jól lejtem a nevét, Mascherini úr lehetőségem nyílt arra, hogy elolvassam a jelentését, és ön abban megállapítja, hogy nagyon összetettek az okai annak, hogy valaki munkanélküli és oktatásban sem vesz részt. És azt mondta, hogy egyénre szabott megközelítésre van szükség. Gyakorlati szempontból ez hogyan képzeli el, Ön szerint mindenkit be lehet vonni a munkaerőpiacra? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen előre, köszönöm a tolmácsoknak, mert már most 10 perccel tovább dolgoznak majd, mint kellene, de most kérnék mindenkit, hogy három percben válaszoljon, itt most nagyon szigorúan veszem ezt a három perces keretet, és ugyanúgy kezdem abban a sorrendben, mint az imént, úgyhogy először meghívott krakói professzor úrnak, Jaroszláv Gornyák úrnak adom meg a szót három percben. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, e, do mnie... Elnök asszony, tisztelt Hölgyeim és Uraim, két kérdést intéztek kifejezetten hozzám. Az első kérdés az az volt, a litván képviselőtől, hogy hogyan készítjük fel a fiatalokat, és meg tudjuk el jósolni, hogy mire lesz szükség a munkaerőpiacon a jövőben. Nagyon nehéz ezt megjósolni, mert a gazdasági fejlemények nagyon nehezen jósolhatók meg előre, különösen, mivel egy emberi élet során egy karrier akár 50 évet is felölelhet. Tehát igazából csak annyit tudok mondani, hogy magas minőségű képesítések megszerzésére kell ösztönöznünk a fiatalokat, és arra kell kiképeznünk őket, hogy a legújabb technológiákkal is bánni tudjanak. Gyakran, amikor kikerülnek az iskolákból, erre nem képesek. A tanulmányokban mindig azt láthatjuk, hogy nem csak a konkrét szakmai képzésre van szükség, hanem általános jellegű skillek kiépítésére is. Például, hogyan tudnak csapatban dolgozni az emberek. Gyakran ezek a készségek háttérbe szorulnak, pedig a tanároknak erre figyelni kellene, de ehhez a tanárok képzését is biztosítanunk kell. Én csak azt tudom elmondani, hogy az oktatás területén az innovációra mindig szükség van. Az oktatás és a gazdaság mindig nagyon szorosan kötődik egymáshoz. Ezen kívül föl kell készülnünk arra, hogy a válság utáni piacon milyen szükségletek merülhetnek fel. Úgy gondolom, hogy túlságosan nagyok a reményeink azt illetően, hogy a közvetlen beruházások milyen hasznot hajthatnak. Főleg Dél-Európában, de más tagállamokban is a fiatalok nekik azt a reményt csillantjuk meg, hogy jó állást kaphatnak. De hát e, ez gyakorlatilag kivitelezhetetlen, mert ezek a munkahelyek egyszerűen nem léteznek. Tehát nem nyújthatunk nekik garanciát. Amit viszont nyújtani tudunk, az az, hogy a képzési rendszerbe bevonjuk őket. A lengyel tapasztalatok egyértelműen azt mutatják, hogy a nagy beruházások, amelyeknek az a célja, hogy a képzéshez való hozzáférést javítsuk, azok célra vezetőek, de ennek a nettó hatása az volt, hogy ezek az emberek igazából még egy hónapot tovább maradtak munkanélküliek, mint azok, akiknek nem nyújtottunk plusz Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm a német szövetségi foglalkoztatási miniszter nevében Köszönöm szépen, elnök asszony! Az, hogy a mobilitás, hogy ez módosuljon annak fényében, hogy hogy alakul a gazdaság helyzet, ezt nem tudom aláírni. A mobilitás mindig is egy egyéni döntés marad. Persze függ attól, hogy milyen az adott gazdasági helyzet, tehát egy ország adott helyzetétől. Németországban még mindig kivándorlás folyik, bár az ember azt gondolná, hogy a munkaerőpiac miatt logikusan ez nem következne, de ennek ellenére még mindig több német vándorol ki Németországból, mint amennyi migránsot látunk vendégül az országban. Én úgy gondolom, hogy ezek az átmeneti időszakok, amit haladékként kaptunk, ez tagadja azt az elképzelést, hogy a mobilitás jó. Vannak még olyan országok, ahol átmeneti időszakot kértek a munkaerőpiac lezárására. Ez nem jelenti azt, hogy oda nem érkeznek bevándorlók, és csak azt jelenti, hogy előzetesen ellenőrzik, hogy milyen diplomáik vannak, és egyéni alapon döntenek az alkalmazásukról. Aztán hagyj karoljak föl még egy pontot. Rákérdeztek, hogy milyen követelményeket állítunk a fiatalok elé. Szerintem két dolgot kell figyelembe venni. Valahogy vonzóvá kell tenni a fiatalok számára azt, hogy egyáltalán keressenek maguknak munkahelyet, hogy regisztráltassák magukat, mert ha ezt nem teszik meg, akkor elveszettek lesznek ha valaki sehol nem regisztráltatja magát, sehol nem kér segítséget, akkor egyszerűen eltűnik szem elől, és utána Azonban, hogy ajánlatot tehessünk ezeknek az embereknek, ez viszont, hogy nem megy, hogy egy anonim egységnek ajánlok munkát. Hogy lehetne ezt megvalósítani, hogy megismerjük a fiatalokat, és párbeszédet folytassunk velük. De a fiatalok egy része nem jelentkezik semmilyen szervnél, mert egyszerűen nem várja, azt hiszi, hogy úgyse tudunk neki segíteni. Nagyon nehéz ez a helyzet, mert vagy vannak munkahelyek, és akkor ott lehet segíteni, de mi van akkor, hogyha egy országban, egy piacon egyáltalán nincsenek munkahelyek? Csak úgy kreálunk állami munkahelyeket? Mit csinálunk azokban az országokban, ahol egész egyszerűen úgy épül föl a gazdaság, hogy mikrovállalkozásokból áll össze, és nem kis és középvállalkozásokból. Ezek nagyon nehéz kérdések. Köszönöm. Pour uh, Eurofond, Monsieur Massi Miliano. Massi Miliano. Massi adom meg az a Eurofond nevében. In the reports, uh... Valóg a jelentésben azt írtuk le, hogy szükség van az egyéni családi jellemzők és intézményi megoldások ötvözésére. Azok, akik sokszorosan hátrányos helyzetben vannak, azok e, leginkább ilyen nic fiataloknak nevezhetők. Az egyéni megközelítés a legsikeresebb, ezzel úgymond személyre szabottan tudunk segíteni, elismerjük a fiatalok sokszínűségét, és azt javasoltunk, hogy egyfajta személyre szabottan az egyént közelítsük meg egy fiatal anya, vagy egy ö, diploma nélküli fiatalember szükségeletei eltérőek. Persze mindenkit nem lehet úgymond kielégíteni, mert vannak sajnos olyan fiatalok is, akiket nem lehet integrálni az, e- a munkaerőpiacra, vannak, akik nem akarnak dolgozni, úgyhogy mindenkit nem lehet megcélozni, elérni. Ez az egyik fő probléma, hogy lehet megérinteni a fiatalokat. Általánosabban azt szeretném még elmondani, hogy az ifjúsági garanciát nem lehet egyik napról a másikra csak úgy végrehajtani. Miért? Mert egyrészt fokozatos végrehajtásra van szükség, különböző lépéseket kell meglépni, igen nagyok az eltérések, ugye a finn ö, forgatókönyvtől eltérő helyzetek vannak, ami pedig a szakmai képzést, illeti szakképzést, az én ö, előadásomban és tanulmányomban, amelyet nem sokára önök is megkaphatnak. Egy évvel a diploma megszerzése után 50% a fiataloknak, 4 fiatal, és csak 49%-uknak sikerült a munkaerőpiacra beilleszkedni számukra persze könnyebb diplomával a, az első munkahelyet megszerezni. Persze, van, amikor nincs megfelelés az igények és az ajánlatok között, de a fiataloknak a tájékoztatási, tanácsadói, pályaválasztási öm, ö, segítségnyújtáshoz való hozzájutást is javítani kell. Egyre inkább tudatára kell ébredniük a fiataloknak annak, hogyha rossz pályát választanak, akkor mennyire esélytelenek lesznek munkát találni hogy sokszor az igényeik igen távol vannak, messze vannak fényévekre attól, amit a munkaerőpiac képes biztosítani. Kimó Nagyon szépen köszönöm. Kimó Rutte a szó Finnországból. Uh, thank you, sir. Köszönöm, elnök asszony. Számos kérdést tettek föl a finn modellel kapcsolatban, mindegyikre nem tudok megválaszolni. Utalni szeretnék inkább az ifjúság garancia weboldalra, finn weboldalra, a diám, diasoromon az elérhetőség megtalálható, ott jelentések szerepelnek és előadások a finn modellről ezeknek hála részletekbe menőbb tájékoztatást kaphatnak a képviselők. Néhány általános jellegű kérdésre szeretnék megpróbálni válaszolni. Az egyik ilyen kérdés arról szólt, hogy milyen alapkövetelmény alapján lehet működtetni a mm, ifjúsági garanciát. Két Három gondolatot engedjenek meg ezzel kapcsolatban, a működés és végrehajtás helyi szinten jó forrásokkal rendelkezik, annak érdekében, hogy a gyakorlati feladatokat elvégezze. Ez az egyik alapkövetelmény másrészt. Megfelelő szakképzést kell, minőségi szakképzést biztosítani, a harmadik követelmény pedig az elkötelezettség, az együttműködés a munkaadók részéről, mely szerint a megüresedett állásokat felajánlják az ifjú munkavállalók számára. A legelső kérdés arról szólt, hogy strukturális változásokkal lehet segíteni a kis- és középvállalatokat abban, hogy a fiatalok alkalmazását elősegítsék, hogyan lehet ezt ösztönözni valóban. Számos szakpolitikai reformra van szükség számos tagállamban e cél elérésének érdekében. Az első ilyen arról szól, hogy a kis és középvállalatokat pénzügyileg kell ösztönözni arra, hogy akár állami támogatással, akár adó csökkentéssel ösztönözzék a vállalkozásokat az ifjúság toborzására a munka, munkatörvénykönyvén is módosítani kell, de lehet, hogy pontosan ez lehet akadálya annak, hogy fiatalok kis és középvállalatokba ö, végre ö, munkaerőként is beléphessenek. Persze azért ö, a bérek szintjén is egy igen érzékeny kérdésről van szó, nagyon nehéz végre valahára következtetéseket is megfogalmazni ezzel kapcsolatban. Ha még egy kis időm van, engedjék meg, hogy választ adjak arra a kérdésre, hogy hogyan lehet elérni a ö, társadalom margójára került fiatalokat. valóban Finnországban egy ilyen modellt építünk ki, most dolgozunk ki, amely majd aztán átvehető, operatív modell ez annak érdekében, hogy a társadalom peremére szorult, kizárt fiatalokat is megcélozzuk külön szolgáltatásoknak hála. Egy youth workshopot is felállítottunk helyi szinten, ahol a fiatalok úgymond műhelyben látogathatnak el, és megtanulhatják a munkát, a munka alapjait, és így tudnak esetleg visszailleszkedni a munkaerőpiacra. Aztán fontos a tájékoztatás cseréje, az információ cseréje a különböző szereplők, oktatási intézmények és munkaerő közvetítő irodák között az csere jogalkotási reformot folytat Finnország, pontosan azért, hogy megtaláljuk azt az módot, ahogyan információt lehet cserélni az illetékesek között. Az alapképzésből kikerülő fiatalnál hogyan lehet a fiatalt mondjuk egy középfokú oktatási intézménybe eljuttatni, vagy onnan mondjuk gyakornoki állás lehetőségeket találni. Köszönöm szépen utoljára pedig. Matyazik, Peter Matyaziknek adom meg a European Youth Forum részéről. Köszönöm szépen, köszönöm minden kérdést, választ, mind azt mutatja, hogy nagyon összetett ez a probléma. Számomra és a szervezetem számára nagyon fontos, hogy lássuk, hogy ki mivel foglalkozik. Mi egy holisztikus szektoron átnyúló megközelítést támogatunk. Beazonosítottuk a kihívást, nyilvánvaló, hogy a képzés, oktatás, munkaerőpiac nagyon fontos. Az is fontos, hogy tudjuk, hogy minőségi oktatást akarunk, itt a formális és az informális aspektus is nagyon fontos. Hallottuk azt, hogy a formális oktatásban gyakran az ember nem kapja meg azokat a skilleket, amire szükség van. Tehát folyamodnia kell olyan szolgáltatásokhoz, akik adnak nyelvi képzés és más olyan skilleket, amikre szükség van. Tehát fontos, hogy ezeket a skilleket elismertessük de természetesen egy fiatal számára, hogy megértse, hogy hova fordulhat, ahhoz egy karrier tanácsadóra van szüksége. Mi úgy gondoljuk, hogy a fiatalok szervezetei nagy szerepet játszhatnak itt, például Írtországban, ahonnan származom, ott a vidéki területekre is elmennek ezek a tanácsadók. Aztán nagyon fontos az átmeneti időszak, a munkaerőpiacon, a jogok átruházhatósága, a jogok kat, amikor magammal vihetem, mikor külföldre költözöm, mi lesz a társadalombiztosításommal, az egészségügy biztosításommal, és akkor még nem is beszéltünk a vízum problémákról, amikor az EU-n kívülről érkeznek fiatalok. Aztán mi a helyzet a jogi keretekkel, megfelelőek, ha nem, miért nem megfelelőek. Tehetünk valamit? Mi úgy gondoljuk, hogy igen. Ezért jöttünk el ide. A Youth Guarantee az egyike lehet a megoldásoknak. Nincs olyan, hogy a válasz, nincs egy csodaszer, csak fontos, hogy tegyünk valamit. Ön rámutatott, Esze asszony nagyon helyesen arra, hogy az alap az erőforrás, elkötelezettség és részvétel. Igen, a fiataloknak részt kell vennie, hiszen róluk szól ez, elkötelezettség, főleg az állam részéről. Tehát ez a Youth Guarantee alapja. De természetesen nagyon fontos az, hogy a vállalkozókat is képezzük. Tudja minden munkaadó azt, hogy mi a szerepe, illetve, hogy elkerüljük a stigmákat. Senki se kell rákényszeríteni arra, hogy munkát vállaljon, mint vállalkozó, hiszen ez nem lenne helyes. Aztán maga a munkahely, minőségi munkahelyet kell teremtenünk, be kell ruháznunk, és növekedést kell teremtenünk az egész piacon. Egy végső megjegyzésem. Tavaly az aktív idősödési éve volt. Ez nem arról szól itt most, hogy a fiatalok ellopják az idősek elől a munkát. Mert persze az olyan munkákat nem akarunk elvenni, ahol több éves tapasztalatra van szükség. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy betartotta az időkeretét. A jelentés tervezetet a kolléganőnk részéről és tollából április 21-22-én fogjuk majd megvizsgálni. A szerző Fritz lesz fel a asszony az előterjesztő. Azok az előadások, amelyek nem kerültek kiosztásra a mai napon, vagy ma este, vagy pedig holnap lesznek hozzáférhetőek az Ample szakbizottságnak a honlapján, mert hogy a mai napon csak a Eurofondnak az előadását tudtuk közreadni. Nagyon hasznos volt az előadásoknak a sora. Köszönöm szépen. Délután három órakor találkozik a szakbizottság Thomas Mann alelnöknek az elnöksége keretében, és most pedig hagy ünnepeljük meg azt a nagyon eredményes együttműködést, amelyet Hoánával folytattunk itt a terem belépésénél, belépőjénél. Erre találkozunk akkor hamarosan.